cikke alapján kell, hogy eljárjon, és az utolsólag tárgyalt pontban egy részbeni kompromisszumos megoldást találtunk arra vonatkozóan, hogy a végrehajtási rendelkezések hogyan alakuljanak. A tanácsak kezdettől azt akarták, hogy a 6.4-es végrehajtási rendelkezést érvényesüljön. A parlament kért egy külön ülést ezzel kapcsolatban a tanács, bizottság és parlament körében, és aztán így sikerült egy részbeni kompromisszumos megállapodás jutni a technikai követelmények és a teszt alkalmazás tekintetében, valamint a személyes adatok feldolgozása tekintetében, ahogy ezt a rendelet előírja, valamint azon műszaki követelmények és teszteljárások, amelyek a garanciát jelentik. Itt sem engedhető meg, hogy adatátmenet történjen a fedélzeti ikorrendszer és más külső rendszerek között. Ehhez szeretném megköszönni a Libe árnyék elődönak az együttműködést, azoknak, akik a trialógusban részt vettek, és különösen a titkárságnak, amely nagyban segített bennünket. Köszönöm mindenkinek. Köszönöm, Axel. The next... Következő témánk, amit meg kell vizsgálnunk, az Europol dosszié. December 8-án tartottuk a három oldal egyeztetést. Diaz nem ér a óra jelentéstevő nem tud eljönni, úgyhogy kérte, hogy én számoljak be a helyzet állásáról. A triológus alatt a következő témákat beszéltük meg. A vezérigazgató kinevezésének módja, illetve a parlamenti ellenőrzési jog mind a kettő nagyon fontos azzal kapcsolatban, hogy az Európai Parlament és a nemzeti tagállami parlamentek hogyan ellenőrzik a ügynökség munkáját. A demokratikus elszámoltatáshoz kapcsolódik ez, ezért nagyon fontos. Mindkét témát mélyen megvitattuk az intézmények között. Jelenleg nem látszik, hogy hogy lehet megegyezni. Az árnyék jelentéstevők és a jelentéstevő szerint egyértelmű, hogy az új európai Európol jogszabálynak ki kell mondani azt, hogy pontosan mi a szerepe és hatáskör az Európai Parlamentnek az ellenőrzési munkában. Valószínűleg február elején lesz a következő ülés a trialógról, és ez alkalommal az adatvédelmi kérdéseket fogjuk megvitatni. Ennyi a, helyzetbeszá- a helyzetbeszámoló, tehát hogy hogy állnak a különböző dossziék, most pedig a szavazás következik. Szavazó kártyákra lesz majd szükség. Remélem mindenki elhozta a szavazókártyáját. Keresem közben az enyémet. A földközi tengeri térség helyzete és a migrációra vonatkozó holisztikus uniós megközelítés szükségessége. Erről fogunk szavazni november 5-én a Libében szavaztunk meg egy szóbeli kérdés, ez annak a következménye. És november 25-én a bizottságnak és a tanácsnak tettünk fel szóbeli kérdést. Megköszönöm a frakcióknak a munkát ezzel kapcsolatban. Mindenki erőfeszítéseket tett, hogy meg tudjunk egyezni. Most szavazás következik. Egyetlen dologról kell szavazni. Megnyitom a szavazást. Gépi szavazás következik. Megnyitom a szavazást. Okay, I close the vote. Lezárom a szavazást. 37-en szavaztak mellette, 4 ellene és 6-an tartózkodtak. Mindenkinek gratulálok, aki ezen dossziéval kapcsolatban munkálkodott. Köszönöm, kedves kollégák! On the agenda. Következő napi rendi pontunk bűnöldözés képzés Európai Ügynöksége, Szepol. Albrecht úrhoz fordulok, kérem, hogy ő vegye át az elnöklést, hiszen ezután el kell majd mennem, és mindenkinek köszönöm a ma reggeli segítséget, együttműködést. Dear colleagues. Kedves kollégák! Hetes napirendi pont következik, tehát a bűnöldözési képzés Európai Ügynöksége, a CEPOR-ról van szó. Gál Kinga jelentéstevő. A jelentés tervezett megvitatása fog most megtörténni, illetve azt, azt is megbeszéljük, hogy mi a módosítók beterjesztésének határideje. Elvileg ez január 8-a. Tehát február 5-én fogjuk majd megbeszélni a módosítókat. Most pedig megadom a szót Kingának jelentéstevőnek. Köszönöm szépen! Többször is megbeszéltük már itt a szakbizottságban, hogy a SZEPOL bűnöldözési képzés Európai ügynökségén. Nem hagyományos képzési ügynökségről van szó, alapvetően a nemzeti bűnöldözési képzés hálózatáról van szó. S nagyon sok bűnöldözési képzésben dolgozó nem ismeri azt, hogy Európában milyen módszerek érvényesülnek, ezért van szükség a képzésre, és nagyon fontos az, hogy megismerjék egymás gyakorlatait, a különböző tagállamait. Fontosnak tartom azt, hogy megfelelően költséghatékony legyen a CEPOL, illetve az is feladatunk, hogy az ügynökségek közötti munkaelosztás megfelelően harmonizált legyen Egyébként európai hozzáadott értéket jelent természetesen. A jelenlegi jogszabály felfrissíti, modernizálja a CEPOL jogszabályát, ez a Lisszaboni szerződés miatt vált szükségesé. Ennek értelmében a CEPOL az új bűnöldözési képzésért felelős. Az Európai Parlament többször is kérte, hogy módosítsuk ezt a jogalapot. Örülök tehát ennek az új jogalkotási keretnek. Ennek alapján a CEPOL a bűnöldözési képzést megfelelően tudja majd alkalmazni, és ezáltal a bűnöldözési közösséget segíti majd munkájában. Fontosnak tartom, hogy az alapvető szervezeti egységet ne változtassuk meg az EPOLON belül. Az Európai Parlament egyért, egyértelműen kimondta, hogy a cefol nak meg kell maradnia önálló ügynökségnek, és egy igazi európai bűnöldözési kultúra kiépítésére adtuk megbízást, ez az egyik feladata a CEPOL-nak. Fontosnak tartom, hogy hozzáadott értéket teremtsen a CEPOL, igaz európai hozzáadott értéket. Ugyan korlátozottak a forrásai a CEPOL-nak, de fontos, hogy eh, megfelelően tudjuk, koncentráltan tudjuk felhasználni ezt a finanszírozást bizonyos prioritásokra, és eh, támogató segítő szerepe is van a CEPOL-nak. Hálás vagyok a titkárságnak, sokat segítettek munkámban ezen elvek megvalósításában. Mint említettem, néhány tematikus területtel kell, hogy foglalkozzon, acebból igazi európai hozzáadott értéket kell teremtenie, és meg kell azt előzni, hogy átfedést jelentsen ez az ügynökség a tagállami szervekhez képest. Fontosnak tartom az is, hogy a hat ügynökségek közötti együttműködés hatékonyabb legyen, hogy hatékonyan tudjuk felhasználni a korlátozott forrásokat, a szinergiákat ki kell használni, és az átfedéseket meg kell szüntetni. A CEPOL az egyetlen olyan ügynökség, amely bűnöldözési képzéssel foglalkozik, és ezért segíthet abban, hogy az ezzel kapcsolatos problémák megoldásában segítsen az európai intézményeknek. Fontosnak tartom, hogy garantáljuk a CEPOL finanszírozását, úgy véljük, hogy a jelenleg javasolt költségvetés nem felel meg a megnövekedett hatáskörnek és feladatkörnek, úgyhogy ezt módosítani kell. Az európai hozzáadott érték abban rejlik, hogy koordinálja a különböző képzési tevékenységeket, egyértelművé kell tenni egyébként a CEPOL mandátumát, ezzel kapcsolatban mandá- ö, módosítókat is be fogok terjeszteni. Mint említettem, tehát a hatékonyságot kell fejleszteni, illetve az elszámolthatatóság területén is előrelépésre van szükség. A CEPOL-nak nem csak támogató szerepe van, hanem koordináló szerepe is, tehát a tagállami képzés, bűnöldözési képzést koordinálja. Néhány tematikus területre kell tehát koncentrálni, azokat a témákat, területeket kell kiválasztani, amelyek igazi európai hozzáadott értéket teremtenek. Ezek lennének nagyjából a módosítók, a változások, és számítok az árnyék jelentéstevők együttműködésére, illetve várom majd az árnyék jelentéstevő üléseket. Köszönöm szépen, Gálasszony, hogy az elnök Eddig egy valaki jelentkezett, Wikström asszony. Meg is adom a szót. De hogyha valaki más is szóra jelentkezne, akkor jelentkezze. Köszönöm. Köszönöm a jelentéstevőnek a munkáját. Egyet értek. Az európai értékekre, az európai perspektívára továbbiakban is utalni kell, és fontosnak tartom azt, hogy a CEPOL minden tevékenységben megjelenjenek az alapvető, az alapjogok, ezért különösen tetszett nekem a hetes számú módosító. Sok mindent hallottunk az ügynökségtől. Jó lenne, hogy az ügynökség is pontosan tudná, hogy mi is a feladata. Örülök, hogy tehát ezt egyértelművé tettük. A tagállamok közötti koordináció az alapja a CEPOL létének, az átfedések ellen küzdenünk kell. Egyetértek a jelentéstevővel, hogy amikor új feladatkörre ruházunk fel az ügynökséget, akkor ezt megfelelő finanszírozásnak is kísérnie kell. A finanszírozást a lehető leghatékonyabb módon kell felhasználni, és én még mindig azt mondom, hogy az Európollal kéne összeolvasztani a, a cepolt, vagy egy helyen elhelyezni a két intézményt. Szeretném a bizottságot arra kérni, hogy válaszoljon arra a kérdésemre, hogy mi annak a költségvetési vonzata, hogy Budapesten helyezik el a cepolt, és nem Hágában. Ezzel kapcsolatban szeretném a tényeket megismerni, és a statisztikákat. A, a hármas cégben a 8-as és 9-es módosított miért szeretné törölni a jelentéstevő? Szerintem hasznos lenne, hogyha lehető legtöbb rendőrt, illetve bűnözésben dolgozót elérni a képzés. A 12-es módosítóval kapcsolatban kérdéseim vannak, a közös tudományos kutatásra vonatkozik ez. A shell szót a jelentéstevő mélyre változtatja, ez gyengébb értelmű. Szerintem a shell sokat dobna a szövegem. Illetve a célkötőzésekkel kapcsolatban, az ügynökség célkötőzéseivel kapcsolatban a képzés tartalmára vonatkozóan nagyon fontos a szükségletes felmér, felmérése és az Európai Uniós jogi vívmányokkal kell egyeztetni a feladatköröket, de nagyon fontos az is, hogy a közös értékeink megjelenjenek. Például meg lehet vizsgálni azt, hogy az alap jogok harmonizációjába, milyen szerepe lehet az ügynökségnek, illetve az áldozatok jogáról szóló irányelvet is meg kell vizsgálni, hogy ezzel kapcsolatban mit tehet a CEPOL. Köszönöm. Thank you very much. Köszönöm. Más nem jelentkezett. A bizottság képviselője következik. Uh, thank you. Köszönöm szépen. Igazából nem tudom semmivel kiegészíteni azt, amit a múlt hónapban elmondtunk a Libe szakbizottság ülésén. Köszönettel tartozunk a jelentéstevőnek a jelentésért, és uh, följegyeztem az eddigi hozzászólásokat. Köszönöm. Köszönöm szépen. The word back to the rapporteur, King Visszadom a szót a jelentéstevőnek. Köszönöm szépen. Cecilia, köszönöm szépen az együttműködő megközelítést. A 8-as és 9-es módosító azért született meg, hogy valóban hatékony lehessen a CEPOL, hiszen ennek az intézménynek korlátozottak a forrásai, ezért csak korlátozott számú tematikus területre kell összpontosítani egyértelmű európai hozzáadott értékkel. Tehát a minőségre és a vonzó képességre összpontosítottunk, ugyan ez vonatkozik a 9-es módosítóra, ami a 12-est illeti, a shell, illetve a May szavak választását megvitathatjuk, nem ragaszkodom én az eredetéhez, úgyhogy ebben bizonyára megegyezünk. Hogy székhely legyen, vagy pedig vagy a két intézmény legyen egy helyen, azt hiszem, hogy ezzel kapcsolatban a megbeszélések már lezárultak. Azt gondolom, és azt remélem, hogy kiváló lesz az együttműködés a rendelet kapcsán. Köszönöm szépen! na, ügyrendi kérdés? Köszönöm, Jön. Hát eléggé meglep a bizottság válasza, hiszen nagyon pontos kérdést tettünk fel, az adatokra vagyunk kíváncsiak. Azt kérdeztük, hogy mi ennek a költsége, illetve a, a, a költség vonatkozására vagyok kíváncsi ennek a kérdésnek. Tehát igazából fölháborítónak tartom azt, hogy nem adnak választ egy ennyire pontos kérdésre, és azt mondják, hogy azt mondták, hogy átláthatóan fognak eljárni, és beszámolnak nekünk. Elnök, bizottság készen áll arra, hogy választ adjon erre az ügyrendi pontra? Igen. Őszintén elnézést kérek, természetesen teljes átláthatósággal fogunk válaszolni a föltett kérdésre, Pillanatilag csak ennyit mondhatok, de az biztos, hogy figyelembe vettük azt, hogy a társjogalkotó esetleg egy új javaslatot szeretne a rendelet kapcsán, illetve a budapesti áthelyezés igényét is regisztráltuk. Mindenképpen átlátható formában fogunk választ adni erre a kérdésre. Már az elmúlt alkalommal is megkaptuk ezt a kérdést, tehát mindenképpen választ kap majd a kérdésre. Elnézést kérek, hogyha a válaszom durvának vagy ö, udvariatlannak tűnt. Elnök, köszönöm szépen. Monika Hommájár kerszót. Nachdem ich... Azután, hogy átnéztem, a, elvégeztem a számmunkát a Kötyvetési Bizottságban, az egyik döntési ok a CEPOL és Magyarország mellett az volt, hogy Magyarország nyil, kinyilatkoztatta, hogy jelentős mértékben vállalja az épület és bérlési költségeket hosszú távon, így Hágában a holland kormány ugyanakkor de facto nulla készséget mutatott, Sophie integet, de hát a holland kormány részéről semmiféle készség nem mutatkozott erről, úgyhogy a CEPOL költségszámításai alapján Budapest sokkal kedvezőbb helyszínnek tűnik, mint Hágában volt a dolog. Ezen túl Hágában volt egy plusz épület, az eredeti bizottság alapgondot adott, hogy az Európol épületébe teszik csak úgy be, de a, sem az Európol biztonsági követelményének, sem pedig a, a fizikai hát férőhelyek számának nem felel meg, ez egy, egy konfúzióz lett volna, így külön épületre lett volna szükség, ez nagyon sokba került volna Hágában. Így a tanács döntését, és Magyarország először is dönt, megoldás kellett volna, jobbat van tíz évvel ezelőtt is akár, de hát most ez a megoldás. Oké, okay, um, I... Rendben. Nos, azt gondolom, hogy a kiírést ismét továbbítjuk a bizottság felé, várjuk majd rá választ. És azt hiszem, hogy ezzel le is zártuk ezt a mostani vitát. Szeretném ismét elmondani, hogy a jelentés tervezett módosítóinak határideje január 8-a 12 óra, és Február 5-én vitatjuk meg a módosítókat. Köszönöm szépen, és akkor lépjünk tovább a következő napi rendi pontra. 2013. november 27-én az Európai Bizottság egy irányelv tervezetet adott közre, amely a szabadságuktól megfosztott gyanúsítottak és vádlottak idéglenes költségmentességére vonatkozik második eh, eljárásbeli csomag részét képezi. Az eljárási jogokat kívánjuk megerősíteni a bűnügyi eljárás során a vádlottak számára. Dennis de Jong eh, úr volt a jelentéstevő, és ez indítja el a Libében a vitát. A tanács még nem fogadta el az álláspontot, és Tiang úr a jelentéstevő, ezt megerősítették. Szeretném elmondani, hogy november ben egy nagyon érdekes meghallgatást fogunk meghallgatni ebben a témában, ugyanígy a gyermekvádlottak témája is ide fog tartozni. Most pedig megadom a szót a jelentéstevőnek. Nem tudom, hogy készen áll-e arra, hogy a jelentést tervezettet megadja. Thank you very much, uh, Jan. Köszönöm. Éppen valami tárgyalás közepén voltam, elnézést. Nem figyeltem. Annak a tárgyát nem mondanám el. Tehát a jogi segítség ügyében kicsit vissza kell tekerjem az időt, oda hogyan merült fel a téma, és hogyan ö, jutottam -e jelentésre, mielőtt vagy ahelyett, hogy a, az egyes módosítókat külön-külön taglalnám. Ha, ha igazságügyminisztériumokban vagy rendvédelmi szermekben forgolódnak Európában, ezek közül nagyon sok elégedett az európai elfogadó parancsal, mert nagyon gyors eredményeket hoz és hát mivel mindannyian szeretnénk általában hatékonyan harcolni a bűnözés ellen, ezért nem figy ez figyelemre méltó. Ugyanakkor az egész módszertan és megközelítés az volt, hogy majd a rendvédelmi szerv ér, akarata érvényesül, hogy együttműködjenek, és hogy több eredményre jussanak. Ám ezt nem előzte meg az, amit fontosnak gondoltunk volna. Az, hogy valamilyen katalógusa történ- készül az eljárásbeli jogoknak. Ugye létezik már egy menetrendje, egy roadmapje ennek, ám ez egy hosszú folyamat, lassan halad. Mindeközben sok példáról értesülünk, olyan emberekről, akiket köröznek az európai elfogató parancsal, elfognak, de nem kapnak ügyvédet, vagy ha kap ügyvédet, akkor nem beszéli a nyelvet, vagy nem tudják megfizetni. Tehát lépésről lépésre igyekszünk azokat a hibákat orvosolni, amelyek adódnak. Mindeközben igazi garanciákat kell adjunk azoknak, akiket elfognak. Szerintem a kezdetektől nem volt ez jó megközelítés, ám az Európa, összes európai intézmény ezt követte. Mondjuk a parlament volt a legkevésbé előkedett vele, de orvosolni mi sem tudtuk. Amiben viszont sikeresek voltunk, ez egy kettős módszertan. Egyrészt azt mondtuk, felgyorsítjuk az eljárások sogok ügyét, Peta bizottságon is műlik ez meg a tanácsom. Másik oldalon, az előző ciklusban nagyon kritikusan vizsgálódtunk abban, hogyan működik az Európai Átfogató Parancs, garanciákat kértünk, plusz védzáradékok beépítését a jelentésünkben, ám ez ügyben semmi sem történt. Lehet, hogy valami majd lesz, de még nem mozdult el a dolog a holdpontról, úgyhogy még nagyobb nyomás nehezedik az eljárásbeli védzáradékok gyors bevezetésére, és kitejesztésítése irányában, tehát ne legyenek ezek szétapródottak. Mindezt figyelembe véve úgy írtam meg a jelentésem, hogy kimondom, nem vagyok elégedett a fragmentált módszertannal, de ezzel nem tudunk változtatni. Ám hogyha a roadmap belül a jogi segítségnyújtás tekintetében tovább aprózzuk tovább, ez, hogy lesz egy irányelv és egy nem kötelező ajánlás, ami csak talán politikailag kötelező, azáltal még tovább fragmentáljuk a dolgot, még nagyobb lesz a baj, az egész struktúra, amelyet építünk, hát nem bír majd hatékony garanciákkal. Ezzel gondoltam, úgyhogy legalább azt biztosítsuk, hogy azok a szükséges elemek, amelyel meg lehet határozni, hogy valakinek joga van-e a jogi segélyhez, és egy kicsit benne legyen az irányelvben jogosultsági kritériumok, annélkül, hogy részletesen specifikálnák őket, legalább említésre kerüljenek az irányelvben. Tehát legyen egy ilyen, tehát legyen az irányelvben egy ilyen, ami kimondja, hogy ezek az ön jogai. És persze lehet erről egy külön irányelv, de mondtam, nem vagyok barátja a fragmentálásnak. Azt is vegyük figyelembe hogy elfogadtuk a jog az ügyvédhez irányelvet, tehát ha ezt elismerjük, elismertük már ezt a jogot, ilyen értelemben a jogi de nem lehet leválasztani erről a jogról. Tehát az alapelv az egészben az, hogy kevesebb fragmentáció, és ha már elismertük az ügyvédhez való jogot, akkor nem mondhatjuk azt, hogy hogyha nincs meg a forrás, akinek nincs meg a pénz ehhez, azokat kizárjuk a gyakorlásából. Ez, ez a bizottság álláspontja csökkentette a, a jogi segítségnyújtást az irányelvhez képest, ezért mondom azt, fragmentation as possible. a lehető legkevesebb fragmentáció, és követem tehát ha van már jog az ügyvédhez való jogra, akkor kell legyen jog is ahhoz is, hogy jogsegét kapjon valaki. Én azt elismerem, hogy különbség van a tagállamok között, a jogi segítség szintje között, de, de valami tényleges ügyvédi minőségről kell beszéljünk, de mondjuk azt nem lehet elfogadni, hogy ügyvéd bajtárt küldenek csak, mert hogy nincs, senki sem fizeti az ügyvédet. De hát a tagállam jogértelmezésében de nagyon sok mozgástér van, ezt tiszteletben tartom, ám valamilyen általános elvekre szükség van. Egyrészt a jogosultsági kritériumok, másrészt az ügyvéd minősége tekintetében. És akkor beszélhetünk méltányos csomagról. Tudom, hogy a tanácsban sem nagyon jól áll a dolog. Nagy gőz nincsen a turbinákban, de reméljük, hogy majd fölgyorsul és nagyon sok óckodás tapasztalható az ügy. De hát nem lehet itt kimosolázni dolgokat, ha valaki akarja az a jog irányelvét, és meg elfogadta az eljárási jogokat már régen, akkor gyorsan kell most már lépni ebben az ügyben is. A cség, jogi segítséghez való hozzáférés, az azt a jelentésben tettem nem -e szerveztem árnyék előadókkal megbeszélést, mielőtt megértem a jelentést, de mihez jó lenne összeülni, hogy mindenki elmondhassa álláspontját, és aztán lesz még bőven alkalmunk találkozni, hogy konszenzusra jusson. Thank you very much. Köszönöm szépen. Zippel asszony jelentkezett, és Sargentini asszony. Kérem, ha valaki még szeretne szóhoz jutni, akkor jelentkezzen. Szépen azt. Köszönöm szépen, Denis. Nagyon sok pontról beszélt már. Én csak a, tehát arra szorítkoznék, ami még maradt. A második eljárásjogi csomagról az a benyomásom, hogy a bizottság javaslatai is során nagyon-nagyon korlátozott nyitottan fogalmazott, mind a három eljárásra vonatkozik ez. Jobb lett volna, ha más módszertan érvényesül a gyermekek és más csoportok vonatkozásában és a jogsegély ügyében is a bizottság jóval elmaradt amögött, amit vártunk volna, és tény, hogy tényszerűen biztosítsa az ügyvédhez való jogot. Ezért lényegében támogatom azt, amit Denis bemutatott, köszönöm a munkáját, és ha nem is lesz árnyék előadói ülés, a legóbbi ciklusban volt eszmecsere azért ebben közöttünk. Úgy gondolom általánosságban az fontos, hogy a jog nem csak az, nem csak az eljárási, általános eljárási költségeket fedezzék, hanem kérésre egyéb költségeket is, és ez legyen benne az irányelvben is, nem csak az ajánlásokban, mert akkor el tudjuk képzelni, mi történik majd Európában, hogy csak ajánlás ez. A minimum szinteket, illetően a, haték, a, a, a költségsegítség hatékonysága és minőséget tekintetében is fontos, hogy figyelemmel legyünk erre, és az a, a óhajok figyelembevételét, illetően a bizalmi viszonyt biztosítani kell az ügyvéd és a a vádlott között, és ez a jogi segítség hatékonyságú és minőséget tekintetében adott kell legyen. Az, adott, az időkeretek is fontosak, nagyon különbség, széttartóak ebben a szabályok, ám nyilvánvalóan abban az időpontban kell ügyvédet biztosítani, amikor valakit megvádolnak bűncselekménnyel, és nem később, amikor és akkor az eljárás végéig is biztosítani kell ezt. A, annak a lehetősége, hogy ezt vissza kell fizetni majd, hogy visszafizetessék a költségeket, nos itt arra is figyelemmel kellni, hogy ezt úgy kell megforgalmazni, hogy senki se riasz, riadjon el attól, hogy ügyvédet kérjen, csak azért, mert attól tart, hogy majd behajtják rajta ennek óriási költségeit. Tehát legyünk a, biztos vagyok abban, hogy az árnyék előadók mindegyike benyújt majd módosítókat, remélem azonban, hogy továbbra is konstruktívan tudunk együttműködni minden jelentéstevővel annak érdekében, hogy tényszerű és erős pozíció jön létre a bizottsággal, és különösen a tanácssal szemben. És ezt tudjuk is képviselni együtt. Köszönöm szépen. Elnézést, nem láttam, hogy Metzola asszony is jelentkezett sőt ő volt az első, úgyhogy meg is adom neki a szót. Köszönöm szépen, elnök úr! Kedves kollégák! Rásida Adati nem tudott már jönni, úgyhogy én helyettesítem őt. Ő a frakciónk árnyék jelentéstevője ebben a témában. Először is szeretnék köszönetet mondani Denis de Jongnak, a jelentéstevőnek munkájáért alaposan átolvastam a módosítóit. Még nem volt árnyék jelentéstevői ülés. És várom, hogy az árnyék jelentéstevő társaimmal megbeszélhessük ezt a jelentést. Van néhány észrevételem a jelentéstevő felé. Kérdésem, eh, úgy vélem, hogy megfelelő az, hogy ki szeretné terjeszteni ennek az irányelvnek a hatáját a jelentéstevő. Fontosnak tartom ugyanakkor, hogy kiegyensúlyozott és arányos legyen a jelentés. A jelentéstevő tehát az irányelv hatáját szeretné kiterjeszteni. Egyrészt úgy, hogy a jogsegély a jogsegélyt minden egyes olyan ember számára elérhetővé teszi, akit vád alá helyeztek, nem csak azok számára, akiket, akiktől megmondták szabadságukat. Fontosnak tartom, hogy az eljárási jogban legyenek minimum szabályok. Fontosnak tartom, hogy az állampolgárok számára garantált legyen a jogbizonyosság az igazsághoz való hozzáférés nagyon fontos, de nem mi fogjuk megszabni a tagállamok számára, hogy milyen rendszert kell alkalmazniuk, nem szabad ennek túl szigorúnak lenni. Kérem a jelentéstevőt, hogy realista jelentést fogalmazzon meg, és ne avatkozzunk be a tagállamok hatáskörébe. Maradjuk meg mandátumoknál, de azt végezzük el jól. Lenne még néhány észrevételem. Először is a jelentéstevő a szolgáltatás, a jogsegély szolgáltatás minőségét szeretné javítani. Ezzel egyetértek, de úgy vélem, hogy az arányos és szükséges szolgáltatáson túl nem, nem kell mennünk az adat gyűjtésre, az adatgyűjtésről szóló utalást szeretné törölni a jelentéstevő. Ugye sok esetben a különböző jogaikkal nem élnek a gyanúsítottak. Én szeretném viszont, hogyha megmaradna ez az utalás. Alapvetően a tagállamok döntik el, hogy a saját jogrendszerük az erre vonatkozó, tehát a jogsegélyre vonatkozó jogszabályok, jogszabályaik mennyire hatékonyak. A gyermekeknek is joga van a jogsegélyhez. Ezzel kapcsolatban egy utalást törölt a jelentéstevő, ezt megmagyarázná nekünk a jelentéstevő, hogy miért módosított ezt? Mi úgy véljük, hogy a gyerekek különösen sérülékenyek, és különös figyelemmel kell őket védeni. Aztán a jogsegélyre való jogosultságot én úgy vélem, hogy sokkal konkrétabban, részletesebben kell megfogalmazni, objektív kritériumokra van szükség. Várom Ade Jong úrral való közös munkát, illetve szívesen együttműködök majd az tevőkkel is, hogy erős konszenzusos megoldás jöjjön létre. Köszönöm. Köszönöm. Szargentini asszony következik a zöldek nevében. Dank u, ehm, Köszönöm, elnök úr. Köszönöm Danis de Jongnak ezt a jól kidolgozott széleskörű jelentést, és nagyon örülök annak is, hogy megpróbálta egy olyan elgondolásból, amelyik tulajdonképpen a folyamat egy kis részéből indul ki, a a jogi segítség pontjából egy szélesebb körű fogalmat dolgozott ki, amely az európai jogi együttműködés alapjára helyezi ezt, mármint a jogi segítségnyújtást. Az érthető, hogy az Európai Parlament saját kezdeményezéssel él, és hogyha a bizottságtól nem jön ilyen kezdeményezés, akkor magunk kell, hogy ezt elindítsuk. Azt is meg kell nézni, hogy Denis arról is kell gondoskodjon, hogy saját hazában, Hollandiában is érvényesüljön a jog az ügyvédhez, és a, ha a jogi segítségnyújtás nem valósul meg a, az elfogatáskor, akkor ez érvényesüljön. egyes képviselőtársaim több témát felvetettek, például a pénz visszafizetésre való kötelezettség. Egyetértek ezben Zipel asszonyjal, hogy úgy kell megfogalmazni ezt, hogy ne riassza el azokat az embereket, akiknek nincsenek pénzeszközei, attól, hogy jogi segítséget kérnek, az, hogy vissza kell majd esetleg fizetni, hogy ne riassza el a jogsegély alkalmazásától. és a, aztán a gyermekek és az ő jogaik tekintetében voltak épp úgy gondolom, hogy, hogy a gyermek irányelvben, amelyről éppen most vitázzunk, ott a jogi segítségnyújtás tagállami szinten kerül szabályozásra. Én nem tartom ezt teljesen elégségesnek. Szerintem itt is meg kell vizsgálni annak lehetőségét, hogyan lehet úgy megfogalmaz jogi segítséghez való hozzáférés jogát, hogy ez ne függjön az adott tagállamtól, meg annak a szintézményeitől, és itt egy egységes vonalat alakítsunk ki, úgy, hogy az gyermekirányelv és ez a jogi segítségnyújtási szabályozás egyben lehessen, egy egységes rendszert képezzen. Attól tartok, hogy, hogyha túl alacsonyra tesszük a minimum követelmények szintjét, a például az ügyvédhez való jog tekintetében, az lehet, hogy nagyon szépen fest majd papíron, ám igazából nem lehet majd élni vele, mert például túl alacsonyan határozzák meg az ügyvéd óradíját, és ez nem lesz reális, nem. Tehát úgy kell egyfajta karitatív segítségnyújtásként, ingyenes szolgáltásként nem ö, várható ennek a megoldás az ügyvédek részéről. Tehát ahhoz ugyanakkor megoldható az, hogy olyan ügyvédirodáknak adjanak jó megbízásokat a gyakorlatban, amelyek vállalnak karitatív tevékenységet én esetben. Hollandiában például ö, érvényesül ilyen válogatás. Ugyanakkor fennáll az a, a veszélye is, hogy, hogy nem képzett ügyvédeket, csak éppen egyetemet végzett friss ügyvédboltárokat küldenek ilyen munkára, és ilyenkor is sérülnek azoknak az embereknek a jogai, akik nem tudják megfizetni a, a rendes ügyvédet. De Jungornak meg azt mondom, hogy szívesen együttműködök majd vele, annak érdekében, hogy jó európai jogszabály jön létre, megfelelően szabályozunk ezt a kérdést. Köszönöm. Thank you very much. Köszönöm szépen. Stevens asszony következik. Köszönöm. Elnök úr, nekem is lenne néhány kérdésem a jogi segítség nyújtásának kérdésében. Nagyon jelentős és fontos elveket érint ez, ám figyelemmel kell legyünk arra, hogy ne legyenek negatív hatásai az elvekkel egyetértek, ám figyelembe kell vegyük azokat a tényeket is, hogy különféle tagállamokban más és más helyzetek érvényesülnek, más és más jogszabályok érvényesülnek, és ahhoz, hogy egy egységes, uniformizált szabályozás alakul ki, ez nem vezethet oda, hogy egyes tagállamok, ahol esetleg jól szabályozott ez a helyzet, ebből vissza kéne vegyenek hogy igazodjanak azokhoz a tagállamokhoz, ahol rosszabbul szabályozták ezt. Ezt a kockátot tehát látnunk kell. Tehát beszélnünk kell nyilvánvalóan a költségekről is. Nyilván nagyon nehéz vitáknak nézünk elébe, ezt nem, nem lehet szemet hunyni e felett. Vannak tagállamok, például a Belgium is, ahol pénzügyi nehézségek vannak, igyekeznek az igazgatási költségeket minél inkább csökkenteni, vagy legalábbis ellenőrizni a joggyakorlatban. Ez persze nem szabad, hogy a vádlottak jogait csorbítsa ez a törekvés. Tehát a költséghatékonyság és a vádlottak jogai ütközhetnek. A jó ügyvédhez való jog is nagyon fontos, ám világosabban kell megfogalmazni, hogy mi is a mi alapján döntünk, mihez kell igazodni. A európai szinten. És hogy milyen, hol kell érvényesíteni ezt a jogot, már az eljárás elején, vagy később, a vádemeléskor, vagy mikor érvényesül ez. Tehát ezt is világosság kéne tenni, és azt is, mely hatóság felelős voltak éppen a jogsegély biztosításáért. Azon tagállam hatósága, a tagállami hatóság, ahol elfogták az illetőt, vagy egy másik ország. Tehát egy sor olyan kérdés ez, amelyeket tisztáznunk kell a, való, a gyakorlatban. Ugyanakkor ö, nyíltan kell beszélnünk a költség hatásokról is, és arról, hogy figyelemmel kell lennünk az ügyvédi segítség minőségére is, ezt meg kell próbálni garantálni. Belgiumban például sok esetben gyakornokokat alkalmaznak ilyen feladatokra, illetve olyan ügyvédeket, akik ingyenes szolgáltásokat nyújtanak. Ám ez nem hiszem, hogy jó gyakorlat lenne. Hollandiában például azok a ügyvédirodák kapnak előny más téren, akik ingyenes ügyvédeket is nyújtanak ilyen helyzetekben, hogy ez sem egészséges megoldás. Az ügyvéd feltétlenül független kell legyen, azt tehát, hogy ügyvédirodát a hatóságok előnyökben részesítenek azért, mert ingyen ügyvédet küld ilyen helyzetekben, az sem feltétlenül jó megoldás. Tehát az ügyvédirodák függetlenségét biztosítani kell, ugyanakkor ugye ez nem feltétlenül ingyenes segítségnyújtás, a hatóság meg kell fizesse. Tehát valahol a köztes megoldást kell megtalálni, az sem jó, hogy csak ügyvédbojtárokat küldenek, vagy gyakornokokat, hiszen magas szintű sztenderdeket kell érvényesíteni az ügyvéde, a vádlottak jogainak érvényesítésére és garantálására. Thank you very much. I have no... Köszönöm szépen. Más nem kért szót? Mielőtt megadnám ismételten a szót a jelentéstevőnek, szeretnék a tanácsnak, az elnökségnek, illetve a bizottságnak egy esélyt adni. Jan Engström következik a bizottságtól. Thank you very much. Köszönöm szépen. A bizottság üdvözö, üdvözli a e, jelentés tervezetet, nagy érdeklődéssel hallgattuk ezt the commission presented two instruments on legal aid as we have heard a directive and a recommendation. nos nagy érdeklődéssel olvastuk a jelentést megpróbáltuk a legfontosabb, legsürgetőbb kérdésekkel foglalkozni, és az, ajánl- az ajánlásban pedig a többiekkel, többi kérdéssel. A szubszidiaritás és az arányosság elvének tiszteletben tartása miatt jártunk el így, de szeretük volna, hogyha legfontosabb, legérdekesebb kérdésekben már rögtön elkezdjük a jogalkotás javaslatot. Tehát a legsérülékenyebb, a rászoruló embereknek szeretnék először jogsegét biztosítani, ezek nyilván azok az emberek, akiktől megmondták szabadságukat, hiszen jogsegély nélkül elég nehéz hozzáférni egy ügyvédhez, aztán kiterjesztettük a hatályt az összes gyanúsítótra és vádlótra. Ennek örülünk, de szeretnénk ezt megbeszélni. Azok a gyanúsítottak, akiktől megmondták szabadságukat, még sérülékenyebb helyzetben vannak, még inkább rászorultak, de úgy véljük, hogy attól még, hogy, vádlott, hogy a vádlottaknak, gyanúsítottaknak megadjuk ezt a jogot, nem szabad, hogy mások átmeneti jogsegére vonatkozó jogai sérüljenek. Ebben a kérdésben és másban is természetesen nyitottak vagyunk. Szeretnénk, szívesen megbeszéljük ezeket a kérdéseket, és úgy véljük, hogy az is hozzáadott értéket jelent, hogyha a jogalkotáson keresztül elérjük az egyenlő szabályokat, az egyenlő feltételeket. Nagyon fontosnak tartjuk tovább a jogbiztonságot, reméljük, hogy ezt sikerül valahogy elérni. Reméljük, hogy sikeres lesz majd az együttműködés az Európai Parlamenttel. Arányos irányelvet szeretnénk megvalósítani, amely magas színvonalú jogsegélyt tesz lehetővé a vádlottak és gyanúsítottak számára. Köszönöm. Luca Demates következik a tanács részéről. Köszönöm szépen, elnök úr, mindenkinek jó napot kívánok. A tanács nevében is szeretnék köszönetet mondani a jelentéstevőnek, ezért a első munkadokumentumért, a jelentés tervezetért, amiben a Parlament álláspontját olvashatjuk az irányelvvel kapcsolatban. Az olasz elnökség nagyon komoly tárgyalási erőforrásokat vetett be, hogy mi minél előbbre, előrébb juthassunk a tárgyalásban fontosnak tartjuk azt az irányelvet is egyébként, ami az ártatlanság véleményéről szól, illetve a gyanúsított kiskorúakról vagy kiskorú vádlottakról szóló irányelvvel kapcsolatban is. Tehát mindent megteszünk ezért. Sokáig vitatkoztunk, sokáig tárgyaltunk ezen irányelvvel kapcsolatban, egyértelmű előrelépések történtek, bizonyos alapelvekben sikerült megegyezni. Gyakorlatilag Globális megegyezésről még nem beszélhetünk, hiszen vannak olyan tagállamok, amelyek nem, bír, nem tudják elfogadni a többségi véleményt. Nos, egyetértünk ennek az irányelvnek a hatájával, tartalmával. Fontosnak tartom egyébként azt elmondani, hogy minden egyes tagállamban van egyébként már jogsegélyrendszer, ahogy erről az Európai Emberi Jogi Karta rendelkezik. Ugyanakkor pozitív lépés, hogyha ki lehet egészíteni ezeket a létező rendszereket, újabb rendszerekkel, de mindezt egyensúlyjal kell megtenni, erről már beszéltünk. És itt nem csak a finanszírozásról van szó, hanem arról is, hogy megfelelő legyen a szolgáltatás minősége. A tanács nagy érdeklődéssel olvasta a jelentés tervezetet, és természetesen várjuk a végleges változatot is, és nyitottak vagyunk a tárgyalásra, nyilván a mi érdekünk is az, hogy a lehető legjobb eredmény szülesse. A tanács részéről egyet kell értenem azzal, amit Birgit Zippel elmondott, bizottsági javaslatból indultunk ki, és már kezdetektől kezdve nagyon egyértelmű, világos volt a bizottsági javaslat, nem feltétlenül vágott ez egybe azzal, amit a tanács fogalmazott meg 2009-ben egy roadmap-ben a, jogs, a jogsegéről, de nagy intenzitással dolgozunk ezen az anyagon, megvizsgáljuk majd a parlament álláspontját, ha az végleges lesz, És még egy dolgot szeretnék mondani. Jó lenne, hogyha magasabb szintre kerülne a vita ezen témával kapcsolatban. A bizottság egyébként egy eléggé korlátozott hatás tanulmányból indult ki. A tanács figyelembe veszi azt, hogy ezen javaslattal kapcsolatban a mm, tagállamok kifejezték aggájaikat, illetve elképzeléseiket az arányosság és a, a szubszidiaritás elvével kapcsolatban. Tehát ezeket a kérdéseket mindenképpen figyelembe fogjuk majd venni a tárgyalások során. A tanács részéről tehát azt tudom elmondani, hogy mindent megteszünk azért, hogy a határidőn belül meg tudjunk egyezni. Thank you very much. Köszönöm szépen. Most pedig a jelentéstevő következik. Ismételten kérem, hogy zárja le ezt a uh, vitát. And, uh... Köszönöm szépen. Mindenkinek nagyon köszönöm a hozzászólást. Meghallgattam a, és a bizottság és a tanács részéről, és örülök is neki, a parlamenti megbeszélések során az árnyék előadókkal jó párbeszédet szeretnék folytatni, és jó párbeszédet a bizottsággal és a tanácssal is. És erre szükség is van. Nem akarok minden pontra kitérni most, amelyet felvetettek. Általában egyetértek azzal, amit Szargentini asszony mondott a hollandiai helyzetről, és belátható, hogy egyrészt az eljárási költségek hatalmas, gigászi módon megemelkedtek, másrészt a jogot biztosítani kell a jogi segítségre. És hogyha megnézzük a, a társadalom kettéosztottságát, ahhoz, hogy eszközénk legyenek egy jó ügyvéd biztosítására, az jelentős költség, és hogyha valaki súlyos büntetés fenyeget, és nincs eszköze ahhoz, hogy úgy védett szerezen, akkor megnőnek az esélyei a súlyos büntetésre. Ezért az egész téma mögött a, a hátsó gondolat az, hogy mindenki számára biztosítani kell a jogot, és emögött ez, ez a helyzet áll. A gyermekek jogairól is beszélni kell, illetve a gyermek irányelve való kapcsolatáról e szabályozásnak. Az én angondolatom az volt, hogy automatikusan biztosítsuk a gyermekek számára is a, a integránsokként az ügyvéd biztosítását, tehát semmiképpen se legyen ez negatív szabályozás most ne engedjük el teljes mértékben a tagállamnak ennek biztosítását, ám ha jobban akarjuk szabályozni ezt, és a két eszköz közötti egy, egységességet jobban akarjuk biztosítani, az elfogadható. Értem azt is, hogy a, hogy a néppárt részéről az arányosságról beszélnek, ezt megértem, ugyanakkor a joghoz való hozzáférés, ez nem, ez nem lehet tárgya a, a megnyírbálásnak, még az arányossági elv alapján sem. Tehát meg kell próbáljuk igazi harmonizációt bevezessünk jogi segényütásban, és a, a garancia minimumot meg kell határozzuk, nem lehet megnyitni úgymond a padlót aztán az eljárások tekintetében természetesen nyitva állok azelőtt, hogy az árnyék előadókkal tárgyaljak, hogy a, az én módos, részemről tisztázzam az álláspontomat a módosítók szempontjából, ám az együttműködés a módosítók benyújtása után is ö, jól mehet majd, hiszen akkor majd látjuk pontosan kinek mi az álláspontja, és a bizottsággal is kell egyeztessünk. Ez, ha jól alakul, az lesz a legjobb garancia a tanácssal való tárgyalásokra. És így kell tehát megállapodjunk a jelentéstevőkkel. Ez lesz az én általam követendő módszertan. Köszönöm. Thank you very much. Köszönöm. A módosítók határideje január 30-a, déli 12 óra. A következő napi rendi pont Alfánó úrral való eszmecsere, belügyminiszter úr, illetve Orlandó úr igazságügyminiszter az olasz kormányból. Ez a következő napi rendi pontunk, ehhez azonban egy rövid szünetet kell tartanunk, mert még nem érkeztek meg. Azt javaslom tehát, hogy körülbelül 20 percre függesszük föl az ülést, tehát 10 óra 50-kor folytatjuk. Köszönöm.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

Okay, colleagues, um... Kollégák, szeretnénk folytatni az ülést, úgyhogy kérem mindenki foglaljon helyet. Sőt, a, aki még itt maradt, az maradjon itt. We have on our agenda a napirendünkön nem eszmecsere szerepel Orlando úrral, aki igazságügyminiszter. Reméljük, a belügyminiszter Alfano úr is csatlakozik hozzánk, az olasz elnökség tervei a bel- és igazságügy területén a napirendi pont címe. Szeretném üdvözölni körünkben Állandó Orlando urat, aki igazságügyminiszterként dolgozik Olaszországban, és aki értékeli majd az olasz elnökség eddigi ténykedéseit az igazságügy területén. Alfano miniszter úr pedig majd később csatlakozik hozzánk, reméljük, aki a DG hat belügyminiszterek találkozóján vesz részt éppen, és a belügyi tekintetben értékeli majd az olasz elnökséget, és reméljük tájékoztat bennünket majd, ha időben meg, befut. Ami a gyakorlati szervezésbeli kérdéseket illeti, mivel Alando úr van itt, vele kezdünk, és aztán a képviselőtnek lesz alkalma szót kérni ezt követően, és kérdéseket feltenni. Alando úr, köszönjük, hogy eljött, öné a szó, parancsoljon. Köszönöm szépen, Albrecht alelnök úr. Köszönöm, tisztelt szakbizottsági tagok. Megköszönöm, hogy igényt tartottak erre a beszámolóra. Szeretnék számot adni arról, hogy az elmúlt hat hónapban milyen munkát végeztünk el. Az Európai Unió olasz soros elnöksége rövidesen be befejeződik, és szeretnék most beszámolni arról, hogy milyen eredményeket értünk el. Azt hiszem, hogy elégedéssel beszélhetünk a munkánkról, és el tudjuk azt mondani, hogy alapvetően elértük azokat az eredményeket, amelyek, amelyekre ígéretet tettünk itt a szakbizottságban júliusban. Ez igaz az alapjogokra, a polgári és a polgári kérdésekben az együttműködésre, illetve büntető jogban is az együttműködésre igaz ez a személyes adatok véleményre, az elektronikus igazságszolgáltatás fejlődésére, az igazságszolgáltatási képzésre. Azt hiszem, hogy ezzel nagyon ezekkel az eredményekkel fontos előrelépést tettünk. Szeretnék most beszámolni konkrétan és részletesen az eredményekről, és utána, hogyha kérdéseik vannak, akkor természetesen ezekre szívesen válaszolok. Az adatvédelem kérdése, kérdésével nagyon behatóan foglalkoztunk. Az alapjogok és a szubszidiaritás elveinek szempontjából vizsgáltuk meg ezt a kérdést. Elértük azt, hogy sikerült véglegesen megoldani ezt a problémát a közférában felhasznált adatokra vonatkozóan, ugye e- ez a hatája a rendeletnek. Milánóban informális tanácsot tartottunk, informális csúcsot tartottunk, és ez alapján olyan szabályokat szerettünk volna elfogadni az, az Európai Unióban, amelyek garantálják a, a tagállamok számára, hogy megfelelően rugalmasan alkalmazzák azokat. Nos, ugyanakkor a rendelethez nem nyúltunk hozzá, de sikerült megoldást találni azoknak a delegációknak az agájaikra, akik nagyobb akik szabad kezet kértek, vagy több szabad kezet képtek a tagállami fellépésre. Tehát a rendelettel alapvetően összefér az, amit az adatvédelemről elfogadtunk. Aztán a rendelet négyes fejezetével kapcsolatban egy előzetes megállapodás sikerült elérni. Ez arra vonatkozik, hogy milyen kötelezettségei vannak azoknak, akik az adatkezeléssel és a védelemmel foglalkoznak. Ez azért, ez nagyon fontos a gazdasági szereplők számára, akik személyes adatokkal foglalkoznak. A garancia különböző szabványairól van tehát szó, hogy hogyan kell az adatokat kezelni. Fontosnak tartom az adatvédelem megemelt szintjét, illetve egyfajta egyensúly te között ez az adatvédelem magas szintje és a, ezzel kapcsolatos költségek között. Tehát nagyon fontos az, hogy a magánkezdeményezéseket ne folytsuk el azzal, hogy túlságosan komoly bürokratikus terheket, vagy anyagi terheket róvunk rájuk. December 4-én az igazságügyi csúcson egy olyan kérdéssel foglalkoztunk, ami már nagyon sok ideje amiről már nagyon, sok óta, nagyon régóta vitázunk, ez pedig nem más, mint a vállalatok számára az egyablakos rendszer, a One Stop Shop. A rendelettel való koherencia volt az egyik alapelv, amit figyelembe vettünk, a másik pedig a leegyszerűsítés. Fontosnak tartottuk azt, hogy védjük a polgárokat, illetve hogy hozzáférést, jobb hozzáférést biztosítsunk a különböző különböző közigazgatási és igazságügyi kérdésekhez. Természetesen úgy, hogy a magánélethez való jogot tiszteletben tartjuk. Aztán a, ezzel kapcsolatban a minisztereknek még azért egy részletesebb szabályrendszert is ki kell dolgozni. A rendőri tevékenységgel kapcsolatban és a büntető eljárásokkal kapcsolatban szintén komoly munkát végeztünk, az volt itt is az alapelvünk, hogy a védelem a lehető legmagasabb mértékű legyen, de hatékony legyen a döntéshozó folyamat is. Előrelépés történt a nemzetközi adat átadás terén, illetve a hatály definíciója területén. Ugyanakkor még nem tudtuk lezárni ezt a munkát, hiszen az általános rendelettel sok ponton van átfedés, illetve sok pontban összefüggnek ezek a dolgok. Tudjuk, hogy a parlament számára különösen fontos ez a dosszié, ezért e- július óta minden egyes alkalom, amikor ülésezett az igazságügyi tanács, megvitattuk valamik részét ennek a nagyon fontos eszköznek. A tanács mindent megtesz azért, hogy minél hamarabb létrejöjjön az általános megegyezés ezen eszközzel kapcsolatban, hogy aztán elindíthassuk az együtt döntési tárgyalásokat. Aztán a büntető eljárások területén az európai, az európai ügyészi hivatal kérdésével foglalkoztunk behatóan. Fontosnak tartottuk azt, hogy ugyanolyan, hogy ugyanolyan szabványok vonatkoznak minden egyes Európai Uniós állampolgára. A bizottság természetesen odafigyel a tárgyalásokra az Egyesült Államokkal való adatcsere kérdésében. Nos, Visszatérve tehát az Európai Ügyészi Hivatal kérdésére, nagyon komoly előrelépés történt. A nyomozati hatáskörök kérdésével foglalkoztunk, illetve hogy a tagállami ügyészségekkel hogyan működhetnek együtt, hogy ne legyenek átfedések, hogy a gyanúsítottak és a vádlottak jogait megfelelően tudjuk védeni illetve a jogsegély kérdésében is. A decemberi um, igazságügyi csúcson megvitattuk azt, hogy hogyan lehet garantálni azt, hogy az ügyészség tagjai um, kellően függetlenek legyenek. Bizonyos sikert értünk el, és ez alapján folytatjuk majd a munkát. Úgy véljük, hogy megfelelő volt az előrelépés ezzel kapcsolatban. Fontosnak tartom azt, hogy a büntető jogban történt kezdeményezések megfelelően koherensek legyenek, és ezért az Európai Unió pénzügyi érdekeiről e, e, pénzügyi érdekeiről szóló dossziében is sikerült elindítani a tárgyalásokat vannak bizonyos nyitott kérdések még, de úgy véljük, hogy a következő soros elnökség le tudja zárni ezt a témát is. Az Eurojust reformjá, reformjával kapcsolatban is komoly előrelépés történt. Egy részleges általános megközelítést tudtak elfogadni a miniszterek, kivéve egy fejezetet, amit még egy későbbiekben szakmai átvilágítással kell megvizsgálni, és megnéztük azt is, hogy a jövőbeli európai ügyészséggel milyen kapcsolata lesz konkrétan az Eurojustnak. És nem sokára meg tudjuk kezdeni ebben a témában a tárgyalásokat a parlamenttel. Szeretnénk tehát, hogy ezt a rendeletet mi hamarabb el tudnánk fogadni. Aztán a büntető eljárásokban vádlottak, illetve gyanúsítottak jogainak védelmét illetően sikerült a vizsgálatot lezárni a tanácsban, és decemberben fog foglalkozni ezzel a kérdéssel az igazságügyi tanács. Örülünk annak, illetve úgy vérjük, hogy mi hamarabb el tudjuk kezdeni ezzel a szakbizottsággal az egyeztetést illetve komoly előrelépés történt az állami ingyenes jogsegély kérdésében is, bár még a ö, tanácsban további munka vár ránk ebben a témában. Aztán a szervezett bűnözés, a nemzetközi szervezett bűnözés, illetve az ember csempészet témájában nagyon fontosnak tartom, hogy elmélyítsük a párbeszédet és az együttműködést az elnökség, illetve a tagállamok között. Ez egy nagyon komoly kihívás. Fontosnak tartom, hogy minden egyes esetben, amikor ez lehetséges, fosszuk meg illegális bevételüktől a szervezett bűnözésben résztvevőket. a igazságszolgáltatásban megszületett ítéletek kölcsönös elismeréséről is hoztunk egy döntést. Ez vonatkozik az összes olyan döntésre, amelyet bíróság hozott a vagyon elkobzásáról. Szirakúzában egyébként szenteltük ennek a témának egy külön konferenciát szeptember 22-én, 23-án ennek a vitának az eredményeit rögzítettük az októberi igazságügyi tanácsban. Ahogy azt júliusban bejelentettük, nagyon nagy jelentőséget tulajdonítottunk az ügyészek, az igazságügyi dolgozók és a bírák képzésének. Egy szövegjavaslatot mutattunk be ezzel kapcsolatban az igazságügyminisztereknek. Ebben konkrétizáltuk azt, hogy milyen kihívások és milyen prioritások elezik ezt a területet, és szó van itt konkrétan például a bevált gyakorlatok cseréjéről, vagy a csereprogramokról. A decemberi tanács, vagy a decemberi csúcs foglalkozott ezzel a kérdéssel. Foglalkoztunk még egy másik nagyon fontos kérdéssel, ez pedig a dzsihadisták vagy külföldi harcosok kérdése hosszan vitat, vitatkoztak ezen a kérdésen. A, az miniszterek, az e-, Európai Bizottság, az Eurojust és a terrorizmus ellenes koordinátorok, hogy pontosan tudjuk, hogy tagállami és európai szinten hogyan lehet leghatékonyabban reagálni erre a problémára. Természetesen fontosnak tartottuk az alapjogok maximális betartását is ezzel kapcsolatban. Ez kapcsolódik ahhoz a vitához, amit a belügyi kollégák folytatnak. Tehát arról van szó, hogy a Erről van egyrészt szó, hogy el kell rettenteni az embereket attól, hogy külföldi harcosnak, dzsihadistának álljanak, másrészt viszont meg kell találni a megfelelő jogi reakciót is azok számára, akik visszatérnek a, a harcból, tehát megelőzés és szankció kérdése is fölmerült, illetve olyan szankciókat kell találni, amelyek megfelelően kezelik ezt a problémát. Az olasz elnökség a decemberi igazságügyi tanács alkalmával fölhívta a tagállamok és a bizottság figyelmét arra, hogy a Krim szakbizottság az elmúlt parlamenti ciklusban milyen határozatokat hozott, illetve milyen következtetésekre jutott a pénz mosással kapcsolatban. Nagyon sok érdekes észrevételt olvastunk. Ezzel kapcsolatban egyeztetni fogok majd ezen szakbizottság elnökével. Lehet, hogy túlságosan kihangsúlyoztam, de komoly eredményeket értünk el a polgári ö, jogi együttműködéssel kapcsolatban. Zvoboda ö, alelnök úrral ezügyben már egyeztettem, de ö, a fizetés képtelenségi dossziét is nagyon komolyan megvizsgáltuk, ez különösen fontos most a gazdasági válság közepete, közepete hiszen mindent meg kell tenni azért, hogy újabb esélyt kaphassanak az európai, polgár, az európai vállalatok. Említettem az imént, hogy hogy a szervezett bűnözésből eredő összegek esetében jogosultságunk van a lefoglalásra, hogyha ezzel az, ezekkel az összegekkel utána ki tudunk segíteni valakit, akkor az nagyon hasznos sorsa jut. Ezzel kapcsolatban a lettelnökségre hagyjuk majd a tárgyalások megkezdését az Európai Parlamenttel. Aztán sikerült felgyorsítani sikerült e- előrelépést elérni a különböző hagyaték és, házas, és házassági szerződési kérdésekben, illetve az élettársi kapcsolatokra vonatkozóan. Itt ugyanakkor még nincsen teljes egyetértés, tehát továbbra is kutatjuk, keressük a megold, azt a megoldást, ami mindenki számára elfogadható. Végül hadd mondjam el azt, hogy ah, In conclusione, eh, infine, la presidenza... Az olasz elnökség egy megváltozott és megújuló intézményi keretben dolgozott, új stratégiai irányvonalakat fogalmaztunk meg. Fontosnak tartom, hogy az európai igazságügyi térség szorosabbra vonódott, Ugyanakkor oda tudtunk figyelni arra, hogy megmaradhassanak a tagállami különbözőségek, amely, amennyiben erre a tagállamok igényt tartottak. Köszönöm a figyelmüket, és természetesen, hogyha kérdéseik vannak, akkor nagyon szívesen válaszolok azokra. Thank you very much for... Köszönöm szépen ezt az átfogó beszámolót. Alfán úr még nem érkezett meg, de úton van. Addig tehát megnyitom a kérdéseknek a teret. Először is Orlandó úr kap szót, aztán még négyen kértek szót. Thank you very much and, uh... Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, miniszter úr, hogy eljött hozzánk, és köszönöm a beszámolóját. Az olasz elnökségnek is köszönettel tartozom. Véleményem szerint valós előrelépés történt, és ezt értékelnünk kell. A személyes adatok védelmével kapcsolatos rendelet problémájára szeretnék összpontosítani. Véleményem szerint ön túlságosan optimista hangot ütött meg a prezentációjában, már ami az elért eredményeket illeti. Mikor fogjuk elérni a végső célunkat? mikor születik meg a végső megoldás, amelyet a parlament is jóvá hagyott. Amikor az egyablakos rendszerről beszélünk, akkor meg kell gondolnunk azt, hogy esetleg egy olyan megoldás születik, ami túlságosan eltávolodik az alap, alapelvtől. Egy kontakt pontot nevezünk meg. Ismerem az ajánlást, ismerem a javaslatot, jelenleg nincs megállapodás a tagállamok között az egyablakos rendszerre vonatkozóan, és ez, esetleg ez hátrányosan érintheti a rendelet megvalósítását. Kérdésem az, hogy ön hogyan vélekedik erről? hiszen olyan megoldásokat kell kialakítanunk, amelyek megvalósíthatóak a gyakorlatban. A túlságosan bonyolult megoldások, és ez van az egyablakos rendszer javaslatban, nehézségeket hoznak a megvalósítás terén. Köszönöm szépen a prezentációját, illetve az egész olasz elnökség munkát. Hogyha kitérne még az egyablakos rendszerre, annak nagyon örülnék. jobb lenne, hogyha kis pontosítással tisztában látnánk az egész folyamatot. Köszönöm szépen, Bóni úr. A következő Csinicsi asszony. Kinicsi asszony, és próbáljuk meg két perc alá a kérdés idejét. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm miniszter úrnak is hogy ilyen részletesen bemutatta az elnökség által elvégzett munkát. Fontosnak tartom azt, hogy a a biztonság és a, a jogbiztonság kérdésével így foglalkoztak. Nos, nagyon komoly előrelépésekről hallottunk. Gondolok konkrétan egy bizonyos témára, mégpedig az Európai Ügyesség kialakítására. Utalt a miniszter úr arra, hogy a hatáskört kell pontosabban definiálni, de fontosnak tartom azt is, hogy a, az egyéb létező intézményekkel, az Eurojust-tel, az Europollal való hatásköröket való együttműködést is tisztázzuk, illetve hogy a hatáskörök hol kezdődnek, hol érnek véget, és nyilván ide tartozik az Olaf is. Az ártatlanság vélelméről és az állami, az állam által fizetett jogsegély kérdéséről is beszélt, ugye két új irányelvről van szó, itt is nagyon fontos a hatáskörök megkülönböztetése, az Európai ügyesség és a tagállami szervek között. Az eljárási garanciákkal foglalkozik gyakorlatilag mindenki irányelv, és ezek nagyon fontosak, mert az ügyészség feladatkörét is nagyban befolyásolják ezt, tehát minden egyes nyomozatba bevont vagy gyanúsított jogát garantálni kell. Ezzel kapcsolatban szeretném hallani a miniszter véleményét, és köszönetet mondok azért is, hogy kihangsúlyozta azt, hogy a Krim bizottság, ideglenes bizottság eredményeit felhasználják majd, illetve ezt megvitatják. és hallottuk, hogy az illegális szerzett bevételek, tehát a szervezett bűnözés illegális bevételei milyen negatívan befolyásolják a legális európai gazdaságot. Thank you, miss. Köszönöm szépen. Kinicsi asszony. Köszönöm szépen, eh, Rondó úr. Itt vagyok. Az olasz elnökség az egyenlő bánásmód elvét kívánta megvalósítani. Ez az egyenlő bánásmód irányelve, amely nagyon sok aggodalmat okoz a tagállamok számára, mert attól félnek, hogy a szabadságjogokat ez korlátozná. Mások úgy érzik, hogy ez egy felesleges jogszabály, amely a vállalkozások versenyképességét érinti hátrányosan. A javaslat nyelvezete bonyolult és nem egyet, egyértelmű, és különböző értelmezéseket, nem kívántos értelmezéseket tesz lehetővé. Tudja-e, hogy több mint száz NGO levelet írt Juncker úrnak, és arra kérte, hogy tekintsenek el ettől a rendelettől a politikai folytonosság érdekében. Kérdésem tehát az, hogy hogyan vélekednek erről az irányelvről, és mi a céljuk a továbbiakban. Köszönöm, mondja az elnök, még ketten kértek szót. Kérek mindenkit, hogy próbáljon meg röviden kérdezni, aztán rövid választ kapunk, és utána Elfenú úr következik, akit üdvözlök, mert éppen megérkezett a szakbizottságba. Ferra asszony következik. Grazie, Presidente. Köszönöm szépen, elnök úr. Jó napot kívánok Orlando és Alfano miniszter uraknak. Tegnap előtt volt a korrupció ellenes nemzetközi nap. A korrupció foglalkoztatja egész Európát, hiszen nagyon komoly gond ez már 2013-ban, és aztán idén is a tanács a gazdasági szemeszter keretében azt javasolta Olaszországnak, azt ajánlotta Olaszországnak, hogy a korrupció ellenes intézkedéseket szigorítsa meg. Jelenleg ugyanis a, az ezzel kapcsolatos bűncselekmények elévülési ideje túlságosan rövid. Olaszországban megtették azt, amit Európa kért. Kérdésem, hogy Európa mit tett, illetve más európai tagállamok mit tettek annak érdekében, hogy a korrupció ellen felvegyük a harcot. Aztán az egyelő bánásmóddal kapcsolatos irányelv területén kérem, hogy frissítsen, frissítse fel az emlékeinket. Hol tart most a tanács ezzel kapcsolatban? Létezik a megerősített együttműködés? úgy véljük, hogy nem feltétlenül eredményes ez, hiszen nagyon érzékeny a kérdés, nagyon kényes a kérdés. Fontosnak tartom azt, hogy a tanács és a parlament is kifejezze véleményét ezzel kapcsolatban. Aztán a fogvatartottak, a gyanúsítottak, a fogvatartottak jogaival kapcsolatban az európai szemeszter keretében a best practice, a bevált gyakorlat kérdésében, kérdésére hívtuk fel a figyelmet, illetve, hogy az ítéleteket kölcsönösen el kell ismerni. ismerni. Mm. Kérdésem, hogy ez mennyiben valósul meg, illetve az elektronikus igazságszolgáltatás területen az az elképzelés, hogy az összes tagállamban eh, létrejön majd egy eh, keret, amely megkönnyíti a hozzáférést az elektronikus, az igazságszolgáltatáshoz. Ezzel, ezzel kapcsolatban mi történt? Aztán a PIF irányelvvel kapcsolatban eh, menet közben sok kérdés merült fel, az ÁFA-val kapcsolatban is. Tudjuk, hogy aztán ez lesz majd a jogalapja az Európai Ügyészség munkájának, vagy felállásának. Ezzel kapcsolatban mi történt a tanácsban? Még egy utolsó kérdés. Egyetértek önnel abban, hogy valóban folytatni kell a Krim szakbizottság ténykedését, hiszen a szervezet bűnözés elleni harcban egész Európában hasznosak lehetnek a konkrét ajánlások. Köszönöm. Köszönöm szépen. Szeretnék mindenkit emlékeztetni arra, hogy tolmácsolással dolgozunk, tehát kérem ne beszéljenek túlságosan gyorsan. Weinberg asszony következik két percre. Köszönöm szépen, miniszter, Orlando miniszter úr, köszönöm az érdekes prezentációt. Ön beszélt a dzsihadista külföldi harcosokról. Itt az EU-ban látjuk ennek a veszélyét. Fenyegeti az EU-t, az egész világot, és saját hazámban is súlyos gond ez. Azt mondta, hogy riasztó mértékű büntetésekre van szükség, ezzel kapcsolatosan van egy kérdésem. Ha bizonyos lehetőségeink vannak a biztonsági tanácsban intézkedéseket lehetne hozni. Önnek vannak-e ilyen irányú javaslatai? Hogyan lehetne mindezt elérni, végrehajtani? Mi ilyen konkrét elriasztó büntetések lehetnének? Köszönöm szépen. És most visszaadom a szót a miniszter úrnak egy rövid válaszra, utána pedig Alfan úr következik. So the floor is yours. Természetesen válaszolok a, azokra a kérdésekre, amelyek az olasz elnökséghez kapcsolódnak. Tehát a tanács munkájáról tudok beszámolni. Viszont az olasz belügyekről szóló kérdésekre most nem tudok reagálni. Nézzük az egyablakos rendszert, a one-stop shopot. A decemberi csúcson egy irányadó vétát folytattunk. Ez egy nagyon érzékeny kérdés, még folytatódik tehát a vita. Egyrészt, oda kell figyel, egyrészt figyelembe kell venni a bizottsági javaslatot, másrészt a tagállamok többségi jóhaját. És Éppen ezért fontosnak tartom azt, hogy minden egyes tagállamban megadhassuk azt a fajta szabadságot, hogy ha hatékonyabb eszközöket találnak ebben a témában, akkor, akkor azokat alkalmazhassák a tagállamok. Nagyon bonyolult állt a dolog. Nekünk van egyfajta van egyfajta, van egyfajta elképzelésünk azért arról, hogy mi oldhatja meg ezt a problémát. Ha engem kérdeznék, ez egy működőképes dolog, de általános szempontból ugye Boni úr elég optimistán fogalmazott, így mi viszont úgy mentünk neki ennek a soros elnökségnek, hogy nagyon pessimista volt a hangulat, azokat a problémákat, amiket megoldhatatlannak véltünk, sikerült megoldani. Hihetetlen ellenállás, illetve hihetetlen ellenpontok voltak a tagállamok között. Például a különböző állami beszerzésekkel kapcsolatban volt, aki azt gondolta, hogy a vállalatoknak itt túlságosan nagy bürokratikus vagy közigazgatási terheket kell majd viselnie. Mások viszont az ellenkezőt gondolták. De sikerült rugalmasan megoldani ezt a problémát, és ezáltal igen komoly lépéseket tehettünk előre. Ha ez nem történt volna meg, hanem ilyen lett volna az együttműködés, akkor nem sikerült volna előrelépni. Úgyhogy nem csak propaganda jellegű az én megelégedettségem, hanem igazi eredményeket értünk el, egy padhelyzetet oldottunk fel, és ezt majd önök is tapasztalhatják, ahogy halad előre ez a dosszié de vannak még felmaradó problémák. Említettem az imént az expozémban, például az Egyesült Államokkal folytatott tárgyalások, de politikai szempontból sem egyszerű. A politikai egyensúlyok változóban vannak ott is, itt is. Az amerikai kormányban, az Obama kormányban már nem ugyanaz a személy, felelős a dossziéért, mint korábban, tehát itt ismeretlenekkel kellett megküzdenünk, sok volt az ismeretlen, de nem tudjuk, hogy hogyan fog ez záródni. Aztán Kinnicsi asszony is felvetett néhány kérdést, nagyon fontos, hogy megfelelő profizmussal viseltessünk ezen kérdések iránt. A tagállamok azonban elég sikeresen megtalálták az egyensúlyt, és ez alapján elmondhatjuk, hogy az Európai Ügyészség kérdésében sok minden megoldódott, tehát a nemzeti ügynökségek és az, ügy, az Európai Ügyészség közötti kapcsolat problematikája megoldódott, azt hiszem erre kérdezett rá, ez volt az alap probléma a feladat körökkel kapcsolatban. Aztán az áfa kérdése. Itt bevallom, nagyon eltérnek egymástól a tagállami álláspontok. Mi megpróbáltuk elérni azt, hogy a bizottság javaslata győzedelmeskedjen, egyébként ezzel egyetértünk, de még mindig nagyon ellenállóak a tagállamok. A következő fél évben úgy vélem, hogy komoly munka történik majd ezzel kapcsolatban. Aztán elektronikus igazságszolgáltatás a következő évek cselekvési tervét kidolgoztuk, prioritásnak számított ez. Aztán a fogvatartás kérdésében voltak szakmai találkozók, a bevált gyakorlat cseréjéről, a büntetés végrehajtási intézmények kérdéséről. De ez egy olyan téma, ahol is egyértelmű, hogy nem volt elég nagy a, a lendület, úgyhogy a jövő fél évben is lesznek majd hasonló helyzetek, Kicsit nagyobb akaraterő kell ahhoz, hogy megoldódjon a probléma. A bizottság és újonnan állt fel, a, tehát változások voltak ott is, a parlamentben is választások voltak. Ez nem könnyítette a haladást, de visszalépés nem történt az adatvédelm, a személyes adatok kezeléséről, illetve az ügyesség kérdéséről már beszéltem. Alapvetően mit döntöttük el, hogy milyen új témákat vetünk fel? Ilyen volt például a bírák közös képzése, illetve a Krim szakbizottság hagyatéka, Nyilván tiszteletben tartjuk a parlament hatáskörét, de hogyha még egyszer feláll ez a szakbizottság, akkor szerintem konkrét témákkal kéne foglalkoznia. Nagyon-nagyon fontos munkát végzett eddig ez a szakbizottság, de eléggé szerteágazó volt a fellépése, illetve a vizsgált területek. Jó lenne, hogyha egy kicsit konkretizálnák, hogy pontosan mit fognak vizsgálni. A szervezett bűnözés és a pénzügy közötti kapcsolatot, tehát a tőkeáramlás kérdését, az illegális tevékenységből származó tőkeáramlás kérdését kéne nagyon alaposan megvizsgálni, illetve a közjóra gyakorolt, közjavakra has, gyakorolt hatást is meg kéne vizsgálni. Sulla questione eh, della, um... Aztán a dzsihadisták vagy külföldi harcosok kérdése. Említettem, hogy itt nagyon különleges kérdésről van szó. Álfánó kollégámnak is mondom, aki a belügyi kérdéseket viszi. Tehát az volt a megközelítésünk alapja, hogy a belügyminisztérium, ami a belügyminiszterek munkájából is kikristályos, kikristályosodott, hogy nagyon különlegesek ezek az esetek, tehát alapvetően föl kell térképezni, hogy hogyan alakulnak ki, milyen a konkrét környezet. Pozitívnak tartom azt, hogy az összes belügyminiszter elismerte a probléma jelentőségét, európai szabályrendszer kidolgozása azonban jelenleg még akadályokba ütközik, de fontosnak tartom, hogy már közös nyelvezettel tudunk erről beszélni. Sokszor arról van szó, hogy nagyon bonyolult a tagállami jogszabály, ami ide ezekre a bűncselekményekre vonatkozok, Gondoljunk például az utazás kérdésére. Sokszor ezek legális dolgok. Hogyan lehet ezzel kapcsolatban közös álláspontot megfogalmazni? Ez itt a probléma, hogyha hogyha beszeretnénk avatkozni, akkor ezt olyan módon kell megoldani, hogy ez minden egyes jogrendszerben megvalósítható legyen. A 70-es, 80-as években, amikor az ideológiai és politikai terrorizmus ellen kellett harcolni, akkor láthattuk azt, hogy ha ellentmondások alakulnak ki a különböző jogrendszerek között, akkor ezek igazi csapdák, hiszen más és más a megközelítése a különböző tagállamoknak. Tehát, hogyha meg lenne is arra a hajlandóság, hogy kidolgozzuk egy közös európai szabályrendszert, egyébként ez nem túl valószínű jelenleg, akkor is nehézségbe ütközik majd a konkrét megvalósítás. Azt hiszem, hogy minden egyes, minden egyes kérdésre válaszoltam. Foglalkoztunk tehát, foglalkoztam most a válaszaimban az összes témával, amin dolgoztunk. Nem naív optimizmussal beszélek, hanem hadd mondjam el ezt egész komolyan, hogy azzal a helyzettel szembesültünk, hogy bár, hogy bár komoly munkát végzett a görög elnökség, de sok folyamatot nekünk kellett lezárni. Különösen az Európai Ügyészség kérdésében sikerült megmenteni azt a megközelítést, amely a függetlenség elemeit helyezi előtérbe, hiszen az egyik legfőbb kérdés a kollegialitás, kollegali, kollegialitás volt, tehát, hogy a tagállamok hogy a tagállamoknak milyen módosításokat kell tennie, vagy hogyan lehet összeférhetővé tenni a tagállami jogrendszerekkel az európai ügyészséget. Az, el, az elmúlt tanácsom tanács alkalmával, vagy csúcs alkalmával komoly előrelépés történt ennek a struktúrának a fejével kapcsolatban. Ez nagyon komoly előrelépés, de az a tény, hogy van egy autonóm személy, aki vezeti ezt a szervezetet, aki független a tagállamoktól, szerintem nagyon jelentős. Nem koordinátor szerepe van tehát az Európai Ügyészségnek. Ez egy olyan pozíció, amely minden alkalommal független a tagállamoktól, még embrionális állapotban van ugyanez a javaslat, de legalább ideig eljutottunk. Ez alapján elmondhatjuk azt, hogy előrelépés történt. Nem szeretném ezt túl hangsúlyozni, de szerintem ez mégiscsak döntő. Thank you very... Köszönöm szépen, miniszter úr, átfogó magyarázatát. Akkor tovább léphetünk, és a belügyi rész gazdája Alfano úr, olasz belügyminiszter, az, akit először is üdvözlünk körünkben, és öné az a feladat, hogy az olasz elnökség bel- és igazságügyi területen, különösen a belügyi területen elkönyvelt eredményeit ismertesse. Ön a G6-ok belügyminiszteri tanácsodáján vett részt Párizsban, és ilyenként jó alkalom ez a mostani arra is, hogy arról is esetleg beszámoljon, ha kíván, parancsoljon. Köszönöm, elnök úr. Sono Eh, grato al presidente. Hálás vagyok a szakbizottság elnökének és eh, tagjainak, hogy eh, alkalmam nyílik beszámolni, beszámolni arról, hogy a belügyek területén milyen előrelépések történtek az olasz soros elnökség alatt. Az Olaszország az európai választások után közvetlenül vette át az elnökséget, ez tehát egy már önmagában is egy különleges pillanat az európai politikában, különösen a belügyekben, ahol a stokholmi program határidejét módosította, módosították a júniusban elfogadott tanácsi új iránymutatások. és nagyon, fontos, az, nagyon fontosnak tartottuk azt is, hogy folytassuk azokat a kérdéseket, amelyeket, azokat a folyamatokat, amelyek már elindulnak, elindultak. A lett és a luxemburgi elnökségnek még nagyon sok dolga lesz. Egyébként a, há, ebből a három országból állt a triom A Milánoi informális csúcson beszéltük meg először a prioritásainkat, nagyon pragmatikus módon beszéltünk arról, hogy hogyan lehet az Európai Unió külső határain megjelenő migrációs nyomást kezelni. A milánói megegyezés alapvetően arról szól, hogy a Task Force Mediterranean hogyan fog fellépni. Októberben javaslatunkra a tanács elfogadott egy következtetést, amelynek az a lényege, hogy fel kell lépni annak érdekében, hogy jobban tudjuk kezelni a bevándorlók áradatát. Azt gondolom, hogy ez megfelelő lépés lehet, hogy az Európai Unió szolidárisabban lépjen fel, szolidárisabban járjon el. strukturált reakcióra van szükség ilyen helyzetekben, hiszen nagyon komoly nyomásnak van kitéve most a földközi tenger térsége. Tehát példát szeretnénk állítani, és olyan modellt szeretünk volna kidolgozni, amelyet nem csak a földközi tenger esetében lehet bevetni, hanem más földrajzi területeken is, amikor ilyen típusú nyomás éri, ér egy, -egy térséget. új fázisba lépett az Európai Unió a Triton művelet elindításával, ugye ezt a Frontex kezeli. Fontos eredménynek tartjuk ezt, nem csak az olasz elnökség véli így. Már a Task Force Mediterranean működésének megkezdésekor is így véltük, de úgy véljük, hogy a külső a külső határok védelmében, illetve a bevándorlók áradatának kezelésében, ez egy nagyon komoly eredmény. A befogadó rendszerek és a, a befogadó rendszerek állapotát is sikerült javítani, illetve jobb az együttműködés a harmadik országokkal. A bevándorlás által jelentett, bevándorlás által képviselt nyomás úgy véljük, hogy strukturális, és erre oda kell figyelni az elkövetkezendő évek során is. A harmadik országokkal való együttműködést ez ügyben meg kell erősíteni, hogy ne ellenőrizhetetlen mennyiségben érkezzenek a bevándorlók, illetve véget kell venni, véget kell vetni az embercsempészetnek is, hogy áttérhessünk a bevándorlás legális formáira is. Rendkívül fontosnak tartom, tartom hogy a bevándorlással kapcsolatban kialakítsunk egy, kialakítsunk egy globális megközelítést, A mobilitási partneri kapcsolatokat véglegesíteni kell, amelyek, amelyikben már elkezdettek a tárgyalások. Például a nigériai partneri kapcsolat esetében már csak az aláírásra várunk. Sokszor nagyon nehéz az együttműködést elindítani az országok konkrét helyzete miatt, ilyen Líbia, de mindenképpen el kell kezdeni az együttműködés azokkal az országokkal, akik erre készek. Ugyanakkor az ebben az ágazatban működő nemzetközi szervezetekkel is együtt kell működni, gondolok az UNHCR-ra, illetve a migrációs nemzetközi hivatalra is. A belügy és az Európai Unió külpolitikája között meg kell találni a lehetséges szinergiákat, tehát a célkitőzéseket harmonizálni kell, és ezáltal javíthatjuk az eredményeket is. Az orosz elnökség a legutóbbi a legutóbbi csúcsülésen meghív, me, ülésre meghívta a külügyi szolgálatot is, illetve november 27-én Rómában egy nagyon fontos konferenciát szerveztünk, ahol együttesen voltak jelen az Európai Unió belügy és külügyminiszterei. és alapvetően mindenki egyetértett abban, hogy helyes ez a megközelítés, tehát hogy a bels- belügyeket és a külügyeket így módon harmonizáljuk. Képzeljék csak el, hogy ez, a, ez, az, ügy, ez az ülés Rómában zajlott, hogy ott voltak a belügyminiszterek, a külügyminiszterek, és ez folytonosságot biztosított a Milánói informális tanácshoz képest. a rabati folyamatot, folyamatban is megrendeztük az illetékes a időszakos konferenciát. Az Európai Unió és, és Közép- és Nyugat-Afrika országai között. November 28-án Afrika szarva, országaival, Afrika szarva országaival szerveztünk egy konferenciát, és azt hiszem ez alapján elmondhatjuk azt, hogy a rabati folyamatot ki lehet terjeszteni más területekre is. Ami a külpolitikát illeti, nagyon sok válsággóc van, ami nyugtalanítja az Európai Uniót. Líbia esetében a líbiai helyzet öm, sajnos azt jelenti, hogy továbbra is komoly bevándorló álladattal számíthatunk Olaszországból, illetve a szíriai konfliktus is destabilizációs hatással van az egész régióra, és valószínűleg még katasztrofálisabb lesz a migráns helyzet, mint eddig volt. Ez egy nagyon komoly kihívás, sőt, kihívás a kihívásban. Kihívást jelent az, hogy hogyan fogjuk a menekültek kéréseit kezelni. Tavaly Számos szabályt elfogadtunk az úgynevezett európai közös menedékrendszerrel kapcsolatban. Ennek a második fázisát kell elindítani. Az olasz kormány és a többi tagállam feladata az most, hogy garantálja azt, hogy ez meg is, valós, meg is valósuljon. Ezzel kapcsolatban egyébként június 26-27-én a tanács új iránymutatásokat fogalmazott meg. Harmonizálni kell a, a menekültek fogadásával kapcsolatos európai szabályrendszert. Úgy vélem, hogy menekültügyi kérdésekben a különböző ítéleteket, illetve döntéseket harmonizálni kell, különös, ezeket kölcsönösen el kell ismerni, erre egy új mechanizmust kell kitalálni, de sajnálatos módon rövid távon belül nem túl valószínű, hogy ezt sikerül megvalósítani. Úgy véljük, hogy a Dublini rendelet módosításával kapcsolatban, tehát a kíséret nélküli kiskorúakról van szó. Úgy véljük, hogy ezeket a kérdéseket, ezeket a tárgyalásokat a lett elnökség majd pozitív szellemben tudja folytatni. Fontosnak tartom azt is, hogy helyben, tehát a harmadik országokban hozzunk létre menekültügyi központokat, a UNHCR-ral együttesen működtetnénk ezeket. Úgy vélem, hogy szolidárisan kell fellépni az Európai Uniónak. Ezt konkrétan úgy képzelem, hogy a tagállamok önkéntes felajánlásokat tehetnek. A legális bevándorlás csatornáit is konkretizálni kell, egyértelművé, egyértelművé kell tenni a jóhiszemű utazók beutazását meg kell könnyíteni, illetve egy úgynevezett Smart Borders csomagot kell létrehozni. Tehát javítani kell a kapcsolatot a harmadik országokkal és lakosaikkal, azért, hogy az Európai Unió gazdasági fejlődését tudjuk garantálni, illetve a migránsok származási országában is ezt meg tudjuk tenni. Mindent megtettünk azért, hogy a harmadik országokból ér, tanulás, oktatás céljából Európába érkezők jogait, illetve a tartózkodásuk feltételeit rögzítsük, illetve harmonizáljuk. Fontosnak tartom azt is, hogy a biztonság kérdésében kérdésére komoly figyelemmel voltunk, a radikalizmusra gondolok, a terrorizmusra, a bűnözésre, a be, illegális bevándorlással kapcsolatos bűnözésre, illetve az csempészetre és az kereskedelemre. A kiberbűnözéssel szemben is felvettük a harcot, ezzel kapcsolatban stratégiát alakítottunk ki, amit jövő évben fogunk elfogadni. A december ötödiki csúcson el, tudtunk, el tudtuk fogadni a tanácsi következtetéseket az előző témával kapcsolatban. Ami a szervezett bűnözés elleni harcot illeti, a december 5-i csúcson az olasz elnökség javasolt egy konklúziótervezetet a tőke mozgások nyomon követhetőségéről szól ez, tehát, hogy hogyan lehet a közbeszerzésekben nyomon követni, hogy a finanszírozásnak mi az eredete. Úgy vélem, hogy sokkal tudatosabban kell ezzel a kérdéssel foglalkozni, hiszen így hatékonyabban tudják a különböző bűnöldözési szervek fölvenni a harcot a szervezett bűnözéssel kapcsolatban. Egy európai hálózatot kell létrehozni a, szervez, a szervezett bűnözés elleni harcban, és ez, ezzel kapcsolatban az olasz elnökség nagyon sokat tett, ahogy ezt a december 5-i csúcs, vagy, ö, csúcson a tanács jóvá hagyta. Mint említettem, különös figyelemmel adóztunk a dzsihadisták kérdésének. az Irakba, az Irakból és Szíriába visszaérkező, illetve az Irakba és Szíriába elutazó dzsihadisták kérdésére, tehát odafigyeltünk, az október és novemberi üléseink foglalkoztak ezzel. Konkrét intézkedéseket hoztunk meg ezzel kapcsolatban, és nagyon nagy prioritásként, komoly prioritásként kezeltük ezt a külső határokon tart, folyó ö, ellenőrzést azonnali jelleggel optimalizálták a miniszterek, és középtávon pedig meg fogják vizsgálni a miniszterek, hogy hogyan lehetne még javítani az ellenőrzési rendszert. A sis 2 vel kapcsolatban és az Europol elemzésével kapcsolatban azt vizsgáltuk, hogy hogyan lehet az igazságügyi válasz vagy reakciót optimalizálni. Iránymutatásokat fogalmaztunk meg azzal kapcsolatban, hogy hogyan lehet a radikalizmus előretörését megfékezni, illetve a dzsihadisták toborzásának véget, véget vetni. Júniusban fogadtunk el iránymutatásokat azzal kapcsolatban, tehát, hogy a dzsihadisták ellen hol lett a harcot. Egyébként az első lépéseket már megtették az érdeklődő tagállamok, ami pedig a webet illeti, a októberi luxemburgi csúcs előtt a világháló legnagyobb alakjaival egy informális vacsorát tartottunk. Itt voltak továbbá a különböző közösségi oldalak legnagyobb személyei, személyiségei is, tehát az együttműködés új formáit próbáltuk meg feltárni. Azzal kapcsolatban tehát, hogy a, dzsihadiz, a dzsihadisták ellen hogy lehet fölépni, hogy lehet ezt megelőzni, megfékezni, a radikalizmust hogy lehet elfolytani. Sok szakmai csoport foglalkozik, vagy szekrető csoport foglalkozik ezzel a kérdéssel a tanácson belül, és azt hiszem, hogy komoly előrelépésről beszélhetünk továbbra is nagyon komoly fenyegetettségnek vagyunk kitéve, és még nagyon sokat kell tenni. Az, igaz, az igazságügyi és belügyi tanács a jövőben is figyelemmel kíséri majd az intézkedések végrehajtását. Az október 9-i csúcson komoly és mérható vitát szenteltünk a csihadisták témájának, Két témával kapcsolatban iránymutatásokat próbáltunk kidolgozni, tehát azt vizsgáltuk meg, hogy a PNR téma milyen módon segítheti ezt a munkát, illetve hogy a külső határokat hogyan tudjuk jobban ellenőrizni a SIS-2-es rendszer segítségével. 22 intézkedést fogalmaztunk meg júniusban. Az Európai Unió terrorizmus ellenes koordinátora segített ebben. Javaslatunkra, tehát az olasz elnökség javaslatára adhok nemzetközi csoportok álltak fel, tehát dzsihadisták témájával foglalkoznak, így aztán az operatív együttműködés is nagyon jól alakul. Az olasz elnökség ezen felül az Európollal együtt egy programot indított el, terrorizmus ellenes kontaktpontokat állítunk fel Európa szerte, és ezek kizárólag a dzsihadisták kérdésével foglalkoznak. Ez, ebből aztán majd egy operatív jegyzőkönyv is lesz. A másik csúcsülésem ebből a, ebből a témából kiválasztottunk egyetlen alpontot, és kizárólag a dzsihadisták toborzásával foglalkoztunk. Az intézmények közötti együttműködés jó példája az, hogy a tanács beszámolhat a parlamentnek az elvégzett munkáról, munkájáról, és remélem, hogy az Európai Parlament és a Tanács közötti együttműködés a jövőben még szorosabbá válik, és így szabadabb és biztonságosabb Európát hozhatunk létre. Köszönöm. Eh, presidente, aggiungo... Elnök úr, még hozzátenném, hogy a párizsi G6-os csúcsal kapcsolatban nem válaszoltam még a kérdésére, ez alapvetően egy informális ülés, ugye november 6-án történt ez, a Franciaország elnökölt ezt. Alapvetően Káznyav kolléga feladata az, hogy ennek az eredményéről beszámoljon, nem az én tisztem. Köszönöm. Thank you very much. Um, also uh, this uh, a very Köszönöm szépen. Ez is egy nagyon átfogó és mindent felölelő prezentáció volt, Kilencen kértek szót, ez elég sok a hátralevő fél órára, tehát mindenkit arra kérek, hogy két percre korlátozza a felszólalását. Nagyon jó tolmácsaink vannak, de ahhoz, hogy lépést tudjanak tartani önökkel, kérem, hogy egy kicsit lassabban beszéljenek. Első Metzel asszony. Köszönöm szépen, miniszter úr, hogy eljött hozzánk. Köszönöm szépen ezt a kimerítő beszámolót. Egy-két alapelvre fogok összpontostani aztán majd a kollégáknak adom meg a szót a részletekre. Ami a bevándorlást illeti, elmondta, hogy Olaszország nagyon nagy szerepet töltött be a földközi tenger térségében a mentési akciókban, gondolok itt a Mare Nostrum fellépésre, ez egy oldalú volt, azonban most ö, ö, kiteljesedett. Az Lampedusai tragédiát követően egy nagyon fontos állásfoglalást hozott az Európai Parlament, az összes politikai frakció csatlakozott ehhez, és ez az állásfoglalás megadta a zöld utat és irányozta, hogy milyen irányba kell tovább lépni a bevándorlás területén. Ebben az állásfoglalásban egy mechanizmust kértünk, objektív kritériumok alapján kívántuk ezt felállítani. Ennek segítségével azon tagállamok, amelyek a legnagyobb számú menekült kérelmet kapják, ezen tagállamok terhe enyhülne, illetve a rájuk, nyom, rájuk nehezedő feszültség elmondaná, hogy milyen előrelépés történt a tanácsban ebben a kérdésben. Aztán, ami az áthelyezéseket illeti, ez egy nagyon fontos eszköz, amely segítséget nyújthat olyan tagállamoknak, mint az enyém is, Málta. Erre vonatkozóan további információt tudna-e adni? Változott-e a helyzet? a tagállamok ígéreteket tettek, hogy segítenek egymásnak. Tudjuk, hogy némi előrelépés, némi változás történt a tanácsban egy pár évvel ezelőtt, de most úgy érezzük, hogy azóta semmi nem történt. Aztán elégedette a Frontex válaszával a Triton művelet megkezdésekor. Úgy érzi el, hogy ez is siker lesz, összevetve a Mare Nostrum művelettel? Mindannyian tudjuk, hogy a Triton művelet csak akkor lehet sikeres, hogyha a tagállamok megfelelő forrásokkal rendelkeznek. El tudja mondani, hogy történt-e változás, ebben a témában, tehát a tagállamok valóban folyósították el hozzájárulásukat. És végül a belső belbiztonsági stratégia. Most beszélünk a prioritásokról, most beszéljük meg, hogy milyen lépéseket lehet foganatosítani. Elmondaná, hogy ön szerint ezek milyen intézkedések, látván a radikalizációt, illetve az extrémizmus növekedését. Van még egy kérdésem a külföldi harcosokra vonatkozóan, de erre már válaszolt. Elnök, köszönöm szépen, most pedig Kinicsi asszony következik. Grazie, Presidente. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm, miniszter úr. Megköszönöm ezt a nagyon teljes beszámolót az elvégzett munkáról. Orlandóhoz hasonlóan ön is nagyon alaposan elmondta azt, hogy mi történt az olasz elnökség alatt, milyen munkát végeztek el. A biztonság témájában, illetve, hogy a következő elnökségre milyen munka vár majd. Egy olyan témáról szeretnék beszélni, amit nagyon a szívemben viselek, hiszen a kiskorúak védelmében nagyon sokáig tevékenykedtem. A kíséret nélkül érkező külföldi, a külföldről érkező kiskorúak kérdésében szeretnék föltenni, vagy fölvetni néhány gondolatot, milyen előrelépések történtek. Nagyon sok külföldről érkező kíséret nélküli gyermek vagy kiskorú van jelen Európában. Mi történik az ő menekültügyi kérelmeivel? Tudnád miket tájékoztatni arról, hogy a szervezet bűnözés elleni harcban hogyan lépnek fel az ellen a jelenség ellen, hogy ezeket a gyermekeket is ide csempészik Európába. Sokszor határon átnyúló bűncselekményekben is ezek a szervezetek a felelősség. Köszönöm szépen. Még ketten kértek szót. Ahhoz, hogy a miniszterek válaszolni tudjanak, legyen idejük, le kell zárnunk a hozzászólók listáját. Carlos Coelho kollega a következő. Köszönöm szépen, elnök úr. Alfano miniszter úr. Három gondolatot szeretnék önnel megosztani. Először is köszönöm az olasz elnökség kemény munkáját és példamutató együttműködését az Európai Parlamenttel. Másodszorban szeretném megköszönni önnek azt, hogy figyelmet szentelt a migrációs hullámoknak a földközi tenger térségében, itt valóban egy horizontális átfogó megoldást kell találnunk az egész földközi tengeri térségre vonatkozóan. Ugyanakkor rövid távon is lépnünk kell, hogy megakadályozok, hogy a földközi tenger Európa temetője legyen, ahogy ő szentsége a pápa fogalmazott Strasbourgban. Harmadsorban eh, nekem csalódást okozott a tanács december 5-i álláspontja a Schengeni értékelés kapcsán. Én azt reméltem, hogy a tanács az új modell beléptetését könnyebbé teszi majd elő. És azt is reméltem, hogy teljes támogatásról biztosítja majd a tanács az intézményeket az új rendszer tekintetében, bevezetése tekintetében. Ezzel szemben a tanácsítésen más lépést tett. 15 éves értékelést az égbe dicsérték, helytelenül, mert a rendszer nem működött, a kettős mérce került alkalmazásra, amikor a Schengen védelmet akartak használni a tagállamok, akkor, akkor szívesen éltek vele, például Bulgáriát, Romániát kizárva, ugyanakkor, ha már ben volt valaki Schengenben, akkor teljesen más mércet alkalmaztak kicsit, mint a múltba tekintene a Schengen értekelési rendszer tárgyalása a tanács részéről, arra az időszakra, mint hogyha a kormányközi rendszerre szeretnének visszagondolni. Én nagyon csalódott vagyok e-, tekintetben az önök teljesítményével. Köszönöm szépen. Schlein asszony a következő. Sí, grazie, grazie al ministro. Köszönöm, köszönöm miniszter úr ezt a beszámolót. Én arra szeretnék rákérdezni, hogy a Triton művelet pontosan hogyan működik. Nyilván jó irányba haladunk ezzel. Tehát arról van szó, hogy egy olyan kihívás, amely nem csak az európai, nem csak a külső határa rendelkező hat, államokat sújtja, szolidaritással kell, tehát szolidarisan kell fellépni itt, a Triton költségvetése sokkal kisebb, mint a Mare Nostrumé, pedig ugye azt az, az olasz állam finanszírozta. Illetve a fellépés hatásköre is, tehát az a földrajzi terület, ahol létezik majd a Triton, ez sokkal kisebb, mint a Mare Nostrum esetében, illetve a Search and Rescue funkció és megváltozik majd. A Frontex igazgatója komoly aggodalmakat fogalmazott meg ezzel kapcsolatban, nem tudom, hogy történt-e változás ezzel kapcsolatban, ugye már néhány hónapja aktív a Triton. Nem hiszem, hogy úgy lehet megoldani a problémát, hogy kevésbé avatkozunk bele, kevésbé lépünk fel. Szerintem nem arról van szó, hogy kevesebben indulnak útra, hanem arról, hogy mi nem, fog, nem leszünk majd tudatában annak, amikor belefulladnak az emberek a, a vízbe, és elsüllyednek a hajók. Azt hiszem, hogy az történt, hogy a földközi tengerből temetőt csináltunk. Uh, next uh, is mm, Madame Spinelli. Köszönöm szépen, Spinelli asszony következik. Buongiorno, minister. Jó napot, miniszter úr! Egy dolgot szeretnék kérdezni. Már a kollégák érintették a témát, Mare Nostrum és a Mare Nostrum felváltása a Tritonnal. Azt hiszem, itt valaki nem mond igazat. Ön azt mondja, hogy Európa átvállalta azokat a feladatköröket, amelyeket Olaszország egyedül már nem tud vállalni. A Frontex igazgatója, Klaus Rossler, egy levélben azt fogalmazta meg, hogy az olasz az olasz parti őrség fellépései megszűnek, és hogy a műveleti, vagy az operatív tervel nincsen összhangban az, ami jelenleg történik. Ki hazudik kinek? Ez egy nagyon szomorú történet, miniszter úr, szeretném tudni az igazságot. A fél év végén azt kérem, hogy tegye egyértelművé a helyzetet. 2013 végén megszületett az a szabály, hogy a Frontex nem csak a külső határokat kell ellenőrizni, hanem a Search and Rescue feladatkört is neki kell elvégezni, és meg kell, meg kell menteni az embereket. Thank you very much. Köszönöm szépen. Következő hozzászóló Ferrara asszony. Grazie Presidente, buongiorno Ministro. Köszönöm. Elnök úr, jó napot kívánok Alfano miniszter úr. Én is a Tritonnal kapcsolatban tennék fel egy kérdést, ahogy Spinelli, Schlein kollégák ezt tették. Szeretném pontosan tudni, hogy mi a hatásköre ennek, ennek a fellépésnek, korábban hallottuk, hogy a külső határok ellenőrzése, de az Európai Parlament egy fórumot rendezett erről Katániában múlt hónapban. Ott volt egy ellentengernagy az olasz tengerészettől, aki elmondta, hogy a fellépés a search and rescue dimenziót is tartalmaz. Mit jelent ez? A 30 mérföldön túl is terjed-e a fellépés, avagy nem? Tehát pontosan milyen területen történik ez, és eh, milyen dimenzióban? Illetve a karthomi, feladat, a karthomi folyamattal kapcsolatban is szeretnék föltenni egy kérdést, erre utalt korábban. Megfelelően kell kezelni a bevándorlók áradatát, együtt kell működni a nemzetközi szervezetekkel, a migrációs szervezetekkel, illetve az UNHCR-ral. Viszont számomra nem világos, hogy ezek a projektek miben állnak, ki vesz bennük részt, sokan félnek, aggódnak, hogy az emberi jogokat nem fogják tiszteletben tartani. A kartomi folyamatról szeretnék tehát többet hallani, ugye ez a múlt hónapban indult. Az imént hallottuk, hogy az olasz elnökség alatt sikerült elérni azt, hogy a bevándorlók vagy a migránsok fogadásának körülményeit sikerült javítani. Hát szerintem még nagyon messze állunk attól, hogy megoldottnak tekintsük ezt, még sok munka vár ránk. Európában nagyon nagyon sok botrányt hallottunk mostanában arról, hogy mafiózók férkőztek be ezekbe a befogadó intézményekbe. Mit tett az olasz elnökség a tőke mozgások nyomon követhetőséggel kapcsolatban? Mindig nagyon oda kell figyelni arra, hogy a szervezet bűnözés a mafia szervezetek hogyan zsákmányolják ki a menekült kérőket, a menedékkérőket. Thank you very much. Um, eh, dear Köszönöm szépen. Tisztelt kollégák, még mindig jó páran kérnek szót, úgyhogy arra kérek mindenkit, hogy egy percre szorítkozzon, különben nem lesz ideje a miniszter úrnak a válaszokra. Tehát nagyon kérek mindenkit, hogy egy gondolatra összpontosítson. Györkasszony. Köszönöm szépen, elnök úr. A baloldali frakció úgy gondolja, hogy az Európai Unió bevándorlási politikája nem megfelelő irányba halad, más szóval nem jó kérdéseket teszünk föl, hiszen Javítanunk kell a befogadási kapacitáson, ehhez pedig egy méltóság teljes és fenntartható megoldásra van szükség. Ez alapján kell kialakítani a politikánkat. Mit gondol az elnökség ezekről a kérdésekről? Két konkrét területre szeretnék rákérdezni. Egyrészt a Mare Nostrum művelet sikerére, hány embert állított meg a rendőrség, hány embert állítottak meg a hatóságok, és mi történt ezekkel az emberekkel? Visszaküldték őket, fogva tartották, vagy valahol befogadták őket, tehát mi lett az eredménye a Mare Nostromnak más szóval? Aztán, ami a kártoni folyamatot illeti, nagyon kritikusan szemléljük ezt, hiszen együttműködést indult, és nem fogadhatjuk el a harmadik országokkal való együttműködést a határvédelem területén. Nem észszerű az, hogy Eritreával, Szudánnal és más ilyen diktatorikus országokkal együttműködjünk ebben a témában. Köszönöm. Thank you very much. Köszönöm szépen. Következő Weinberg asszony. Köszönöm. Köszönöm szépen miniszter úr, és, és köszönöm szépen a bemutató prezentációját. Nekem is volna egy pár kérdésem, és pár megállapításom is. Abban egyetértünk abban, hogy az embercsempészetnek végig kell vetni. Egyre több gondot jelent ez. Felmerül persze kérdés, hogyan tudjuk ezt elérni. Úgy gondolom, itt a külső határokra is jobban kell vigyáznunk, de a belső határok is figyelmet érdemelnek. Beszélt az elején a legális migrációs utakról. Erről gyakran hallunk, ám korábban is voltak kvóták, menekült kvóták, szezonális munkások és egyéb utak. Akkor aztán arról is beszélt, hogy egyfajta screening szűrésre van szükség, hogy ezt hát hogy képzelik el? A tagállamokat arra kényszerítenénk, hogy nagyobb számú bevándorlót fogadjanak be, vagy hogyan kéne felosztani a bevándorlókat, a menekülteket? Hogyan gondolják felosztani? Hazámban, Svédországban tömeges a bevándorlás, és meg kell mondjam, 25-ször annyi menekültet fogadunk be évente, mint mondjuk Olaszország. Ezzel kapcsolatban is meghallgatnám a véleményét. A Jordán miniszter múlt héten itt járt, és azt mondta, segítségükre van szükség helyben a menekültek feldolg, befogadására. Szerintem helyben kell a problémát megoldani. Kövölkasszunk következik. Úr, köszönöm szépen. Orlandó úr nagyon röviden válaszolt az én kérdésemre, nem volt az kielégítő, ezért ismét fölteszem. Az egyenlő bánásmond kérdésével foglalkozott az olasz elnökség. Ez az egyenlő bánásmód irányelv. Nagyon sokan az Európai Uniós országok közül aggódnak, miatt, hogy ez az alapvető szabadságjogokat korlátozná, hogyha megvalósulna, illetve nagyon bonyolult a nyelvezete, amely elfogadás esetén kiszámíthatatlan és talán nem kívánatos értelmezéseknek ad teret. Több mint száz civil szervezet aláírt egy levelet, és Juncker bizottsági elnök úrnak küldte ezt arra vonatkozóan, hogy az irányelv tervezetet ö, ejtse. Tud-e, tudomása van-e erről, illetve a levél kapcsán a bizottság és a következő elnökség hogyan kíván fellépni? Köszönöm szépen. Fontana asszony következik. Uh, Mr. Fontana. Fontana úr, bocsánat. <laughs> Ancora non miss. Még nem vagyok miss. Köszönöm szépen, köszönöm elnök úr, köszönöm. Álfánó miniszter úr. Egész gyorsan. Ön szerint a Triton és a Mare Nostrum között van-e nagy különbség is? Sok kolléga is beszélt, sok kolléga beszélt már erről a Mare Nostrum alapvetően megmentéssel foglalkozott, igen, igen, de ezzel a fellépéssel megnőtt a földközi tengeren életüket vesztettek száma, több mint 3000-en vesztették el életüket, és ez csak az, amiről tudomásunk van. És a, kis, a kiskorúakkal kapcsolatban pedig a ember csempészek, szerintem szexuális kizsákmányolás céljából is csempészték ezeket a gyerekeket. Kérdésem, hogy idén mire lehet számítani, nem lehetne azon elgondolkozni, hogy a származási ország, ahogy nyilván háborúk dúlnak, ezeken, ebben, ezekben az országokban nem lehetne fellépni, hogy ott segítsünk a helyszínen? ezeknek az embereknek. Nagyon sokan Líbiából érkeznek, és Európa részben felelős azért, ami Líbiában történt. Európa tehát felelős bizonyos dolgokért, amik a világban történnek, Líbiában is, részben Szíriában is. Nem lehetne akkor azt elérni, hogy Európa ott lépjen fel, ott segítsen? Nagyon sok az illegális bevándorlók, vannak ugyanolyanok, akik menedékjogot kérnek, de még többen vannak, akik egyszerűen csak illegális bevándorlók. Ez ügyben mi történt? Thank you. Uh, next is... Köszönöm a következő. Nali asszony, kérem röviden. Ígérem, gyorsan mondom. A legális bevándorlási hullámokról Alfáni úr sokat beszélt ezek becsatornázásának lehetőségéről, amelyre az Európai Parlament témája is. Ám kérdésem, hogy mi az álláspontja a tagállamoknak e fontos kérdésben, és mi módon lehet átfogó megközelítést alkalmazni, beleértve a, az adekvát legális bevándorlási csatornákat. Aztán abban a dokumentumban, amit kaptunk, arról van szó, is szó van, hogy a visszatelepítésben erősítenék az Európai Uniós erőfeszítéseket, ám vannak olyan tagállamok, amelyek hangsúlyozzák a e visszatelepítés fontosságot, még mások tagállamok úgy gondolják, hogy ez csak önkéntes alapon történhet. Ez a kettő nemigen illeszkedik, mint egy igazi európai vállalás. Ön lát megoldást erre a problémára? Thank you very much. Uh, last Köszönöm. Végül nem utolsó sorban nekem is van egy kérdésem. Említette a utas név listák összeállítását a tanács napirendre tűzni. Ezt a tanács általános megközelítéshez EU PNR irányelve kapcsolatban 2012-es keltezésű. Most volt nemrégében egy Európai Bírósági döntés a személyes adatok feldolgozásáról. A tanács mennyiben értékeli, hogyan látja ezt az Európai Bírósági döntést, és felülvizsgálja ennek fényében politikai és jogi szempontból is álláspontját a PNR témával kapcsolatban. Most pedig visszaadom a szót önnek is. Kb. 10 perce van, a tolmácsok tovább maradnak egy kicsit, amennyiben ön is tovább marad, azt megköszönnénk. Parancsoljon! Grazie Presidente, mi minuti. E le domande... Köszönöm szépen, tehát akkor 10 perccel rendelkezésemre. Rendben, nagyon sok kérdést kaptam, úgyhogy gyorsan kell válaszolnom ezekre. Úgy tűnik, hogy mindenkit nagyon-nagyon érdekel és aggaszt a bevándorlás kérdése. Nincsen egyetlen egy egységes fellépés, amelyel megbirkózhatnánk ezzel a jelenséggel, tehát a nem legális bevándorlással. Van egy misszió, illetve van egy stratégia, és ez az, amit összefogva meg kell valósítanunk. Ez a stratégia harmadik országokkal való együttműködést irányoz elő a földközi tenger térségében, illetve a Frontex tengeri fellépései is ide tartoznak, harmadsorban pedig egy európai művelet és ide tartozik egy közös elképzelés, ez pedig a menekültügyi rendszer. Hogyha ezeket a részeket egymás mellé tesszük, nos, akkor elég nehéz elképzelni azt, hogy Európa egyedül tudna szabályozni egy ilyen jelenséget. Ez nem egy vészhelyzeti jelenség, de jelenleg most ez mégis vészhelyzetként nyilvánul meg. Más szóval, hogyha a bevándorlást megpróbáljuk kezelni, akkor figyelembe kell venni azt, hogy vészhelyzet van, és ennek megfelelően kell magasabb sebességre kapcsolni. A földközi tenger másik oldalán üldözik az embereket. Libiában nagyon komoly probléma az instabilitás. Ne, nem nehéz előre látni, hogy a bevándorlás még nagyon sokáig foglalkoztat minket. Ahogy ez már többször is megtörtént a múltban. A tagállamok kormányainak és tanácsnak, a parlamentnek együtt kell működni azon, hogy egy általános megközelítést fogalmazzanak meg. Kártum. Szerintünk sikeres volt az olasz elnökség, hiszen első alkalommal sikerült azt elérni, hogy Kelet-Afrikában és a kelet-afrikai országok kormányai miniszterei, illetve az Afrika, szarvá, Afrika szarvának miniszterei leüljenek, és elkezdjék a párbeszédet az embercsempészetről, más kérdésekről. Nos, a kartonbi folyamat mindenképpen önkéntes alapon szerveződik. Hogyha együtt akarunk működni, akkor mindenképpen ezt úgy kell tenni, hogy a nemzetközi szervezetek is részt vesznek ebben a munkában. Nyilvánvalóan a emberi jogokat tiszteletben kell tartani, ez tehát az alap. A határokkal kapcsolatban sok kérdést kaptam a Frontexről, egyebekről. Egy általános jellegű választ fogok erre adni, mert nagyon-nagyon sokan kérdeztek erre rá. Én a Lampedúzai repülőtér egy hideg hangárába mentem el, és ott láttam azokat a holtesteket, amelyeket ott tároltak zsákokban. Az egyik zsákban, láttam egy anyát a gyerekével, egy zsákban voltak. Mi felvállaltuk azt, hogy fellépünk, anélkül, hogy mások is tenné, tettek volna valamit. Amikor azt mondom, hogy mi, akkor Olaszországra gondolta, gondoltam. 9 millióba került ez a fellépés havonta, 12 hónapig tartott ez majdnem. 114 millió volt a volt az ö, teljes költségvetés. Több tízezer ember életét mentettük meg, de nem mentettük meg az összes ember életét. 499 holttestet találtunk, és több mint 1500 ez, több mint 1500 holttest található még a földközi tengerben a túlélők beszámolója alapján. Ezek nem pontos adatok, hiszen a túlélők beszámolóira kell hagyatkoznunk. Sajnálatos módon, és ez nagyon drámai mondat, sajnálatos módon a Mare Nostrum nem mentette meg az összes ember életet. Nagyon komoly téma ez az Európai Unióra. Schengenen keresztül Európa megszüntette a határokat, de a külső határok továbbra is léteznek. A földközi tenger középső részéről földközi, rész, földközi tenger középső részének problémájáról van szó jelenleg, de előbb-utóbb ez a probléma felülti a fejét az Európai Unió más külső határain is. Tehát a határok kérdése központi jellegű. A Frontex mentő probléma, mentő dimenziója fellépése, tehát hogy embereket mentsen meg, nem a Frontex-től függ, a tenger törvényétől függ. Senk, nem lehet, az nem létezhet. Az elképzelhetetlen, hogy egy segélyhívásra valaki ne reagáljon. Tehát segélyhívás érkezik a tengerről, arra mindenképpen reagálni kell. Aztán vannak egyéb szabályok is, de az összes jogrendszer rögzíti a tengeri, a tengeri szabályokat, a tengeri törvényeket. A, az a az a terület, amik, ahol a Frontex föllép, 30 mérföldes körzet, hogyha segélyhívás érkezik, akkor mindenképpen reagálni kell erre. A Mare Nostrumot lezártuk. A phasing out folyamat elkezdődött, és az év végén zárjuk ezt egész, egész, teljes egészében le. Nos, a, ezek alapján, tehát az eddig ismert alap, adatok alapján több mint 3600 ember életét sikerült meg, megvédeni, megmenteni. Aztán az összes ezzel kapcsolatos döntés szerepel névvel, aláírással azokban a dokumentumokban, azokban, azokban a, dokum, azokban a dossziékban, amelyek elvileg átlátható ügynökségekben találhatók. Felmerül az a kérdés is, nem tudom melyik képviselő tette fel, hogy mi a helyzet az Európába érkező bevándorlók visszaküldésével, visszatérítésével. Európának egyrészt felelőssége is van, másrészt belül, szoli, másrésztről pedig szolidárisnak kell lennünk. A két dolog egyszerre létezik, ha valamelyiket elveszük, az már nem felel meg az európai szellemnek. Tehát ilyen szellemben kell erről beszélni. Azt hiszem, hogy a, a gyilkos utazás szervező, vagyis a, az ember csempészek a legsötétebb utazási vállalkozást jelentik, meg azt kérjük az emberektől, hogy fizessék ki a díjat, az út díjat azért, hogy átcsempészék ezeket az embereket Európába. Ez a fellépés egyik fele azt jelenti, hogy meggázoljuk ezeket az embercsempészeket a munkájukban, a fellépés második fele pedig az, hogy a tagállamoknak, a tanácsnak és az összes európai intézménynek meg kell tenni a feladatát, a saját részét, a közös európai menekült rendszerünk, rendszeren keresztül lehet ezt megtenni. Ez egy rendkívül érzékeny kérdés, és Kinicsi asszony említette a kíséret nélkül érkező kiskorú a kérdését is. A bizottság javaslata, amely a Dublini rendeletet módosítja, megvizsgáltatott a tanácsban. A bíróság ítéletében és a, jav- a bizottsági javaslatban is olvashatunk arról, hogy hogyan lehet ezt a helyzetet megoldani. Egy bírósági ítélet a, kisebb, a kiskorúak érdekeit védi, Wikström asszonyjal szívesen fölveszem a kapcsolatot, hogy ebben a kérdésben bővebb információval láthassam el, hogy pontosan mi is a tanács álláspontja. Jó lenne, hogyha mi hamarabb elkezdhetnénk a három oldalú egyeztetést az Európai Parlamenttel, hogy minden körülmények között védjük a kíséret nélküli gyermekek érdekeit. A következő kérdés, amit az elnök úr tett fel, PNR kérdések, A tanács álláspontja a legutóbbi csúcs alkalmával is az volt, várunk egy határozatot, és nem lehet merev az, a tanács megközelítés. Tehát szeretnénk az Európai Parlamenttel a lehető legszorosabban együttműködni. Olyan kompromisszumot kell kidolgozni, amely történelmi időpontban születik, tehát egyensúlyt kell kidolgozni, a szabad mozgás, a magánélethez való jog és a biztonság között mindegyik önmagában rendkívül fontos, de ezeket a dolgokat össze kell tudni egyeztetni. Tehát nem egy értéket kell ebből kiemelni, és a többit pedig elnémítani, nem. Össze kell tudni egyeztetni ezeket a kérdéseket, hiszen ezek olyan dolgok, amiknek együtt kell élniük. Fontana úr tett fel egy kérdést Líbiáról, valóban. Libyának prioritást kell élveznie a nemzetközi közösségben. Erről a kérdésről prioritásként kell beszélni. Az Európai Unió külpolitikáján belül kell megtalálni azt, hogy hogyan léphetnek fel a külügyminiszter, az európai külügyminiszterek. Megköszönöm Coelho úr mondatait. Schengennel kapcsolatban azt tudom mondani, hogy a korábbi tapasztalatokra kell hagyatkozni, és ennek alapján schengen egyre jobban működővé kell tenni, hogy megfeleljünk az európai polgárok kéréseinek, nem, szabad, nem lehet megengedni, hogy árnyék zónák legyenek a Schengeni övezetben. Egy másik kérdést is kaptam sőt többet is. A legális bevándorlásról Dáli asszony tette fel ezt a kérdést, ez egy központi kérdés. Egyrészt a bevándor, az illegális bevándorlást meg kell fékezni, az embercsempészet, embercsempészetet meg kell fékezni, de lehetővé kell tenni a legális bevándorlást. Ezt megpróbáltuk mi úgy megtenni az soros elnökség alatt, hogy különböző határozatokat hozunk és fellépünk. Ezt a folyamatot folytatja majd a lett elnökség, ezt be is jelentette egyébként akkor, amikor a staféta átvétel történt, staféta bot átvétel tört, átvétele történt a legutóbbi csúcson. Azt hiszem minden kérdésre válaszoltam. Nyilván letelt már a 10 perc. Elnézést, ha valamire nem pontosan válaszoltam. De hogyha a jegyzeteimből indulok ki, akkor elvileg mindenre válaszoltam. Köszönöm. eh, eh, eh, se manca qualcosa eh, rispetto alle domande mi impegno. Még valami? Hogyha a birtokomba jut egyéb információ, akkor ezeket írásban fogom majd továbbítani önöknek. Thank you very... Köszönöm szépen. Elnézést kérek én, és be kell fejezzük. Levet túl használni túl sok, már több időt szántunk az ülésre, mint adott volt. Köszönjük az elnökségi programot, nagyon átfogó tájékoztást kaptunk mindenről. Ha van tovább kérdés, gondolom további kérdés bizonyal válaszolnak rá később, folytatják a munkájukat és az elnökséget. A lett soros elnökség január 1 viszi majd. Ez tehát az utolsó szakbizottsággyűlésünk ebben az évben, nekünk is. Köszönöm jelenlétüket, köszönöm a titkárság munkáját a tolmácsok munkáját, és természetesen a képviselők, asszisztenseik, munkatársaik munkáját. Boldog karácsonyt, kellemes szilvesztert, találkozunk jövőre.